Buongiorno a tutti, iniziamo i lavori. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdjük a szülésünk második részét márciusban. Az elnök közleményei az első napi rendi pontunk. A tegnapi koordinátorok üléséről tájékoztatnám a kedves tagokat, a koordinátorok tegnap döntést hoztak az eljárással kapcsolatosan, amelynek lényege, hogy a petíciókat valamilyen módon megszűrjük annak érdekében, hogy a munkánk némileg zöggenőmentesebben történjen. Kértünk egy szakvéleményt a parlament jogi szolgálatától, és felmerült egy aggály az eljárásainkkal kapcsolatosan. Az IPOL tett eredetileg javaslatot az eljárásra, és alternatív utakat is felmutatott a szakvélemény, egy alternatív eljárás lehetőségét a probléma megoldására. Az alternatív eljárás lényege abban áll, hogy a mindig Nézzük meg, hogy mi az, ami beérkezik a szakbizottságunkba a polgároktól. A szakbizottsági tagok fogják mindig értékelni a beérkező petíciókat. A napirend végén tehát látható lesz majd egy lista a petíciókról, azon petíciókról, amelyeket nem tartunk engedélyezhetőnek, és elvileg, és erről utána a tagok döntést hoznak. A koordinátorok tehát erről döntöttek többséggel, és utána a jogi szolgálattól még egy véleményt kérünk arról, hogy összeegyeztethető-e az ügyrendel és a szerződésekkel. Köszönöm szépen. Amit most javasolt, az nagyon rendben van. Mondhatnánk, hogy egyszerűen nincs más lehetőségünk. Úgy érzem, nagyon fontos azzal szembenézni, hogy ez nem politikai döntés. Hogyha követni kell a törvényszavát, hát nekünk követnünk kell a törvényszavát. A bíróság és a jogi szolgálat is tisztázta ezt, úgyhogy köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy olyan módot kéne találni, amelynek során gyors eljárás jöhet létre, felelősen kell természetesen eljárnunk, de ezek az abszurd esetek, amelyeket tegnap leírt, ezekkel kapcsolatban az a fontos, hogy ne hosszú eljárás legyen, de mindenképpen biztostsuk azt, hogy, hogy jogi úton kezeljük ezeket. Köszönöm szépen Oken asszonynak. A második pont, amelyről említést szeretnék tenni. A Smolenski légikatasztrófával kapcsolatos petíciók vizsgálata. A szakbizottság ezzel kapcsolatosan is szakvéleményt kért a jogi szolgálattól, Ugyanúgy, mint az előző esetben a jogi szolgálat megállapította, hogy milyen módon is járjunk el azon petíciók esetében, amelyeket nem tartunk engedélyezhetőnek, csak is ez a politikai grémium hozhat döntést az engedélyezésről. Végül úgy döntöttek a koordinátorok, hogy a következő ülésen hoznak döntést arról, hogy mikor is tűzzük napirendre a nevezett petícióról szóló vitát. Két petíciót sürgősséggel kell tárgyalnunk, főként az akta megállapodással kapcsolatos petíció tartozik ide, valamint egy hulladék lerakó kérdése Láció régióban, Olaszországban. A korkolle hulladéklerakóról van szó. Emellett a koordinátorok beszéltek a munkacsoport első ülésének eredményeiről, ami a spanyol partvédelmi törvényt illeti, és végezetül megállapodtak abban, hogy a az illetékes spanyol miniszternek levelet küldünk. A levelet hamarosan elküldjük, és remélhetőleg mielőbb információkat kapunk a spanyol hatóságoktól. Egy meghívóról van szó, az illetékes helyi hatósággal való találkozóra vonatkozóan. Szeretném megismételni azt, amit tegnap a koordinátoroknál is elmondtam. A múlt héten a Strasburgi ülésen találkoztam Schulz elnök úrral, és megbeszéltük a kényesebb petíciók ügyét. Emellett beszéltünk a, azon nyilatkozatairól is, amelyeket hivatalba lépésekor tett. Többek között arról volt szó, hogy a parlament parlamentnek egy, egyetlen egy székhelye legyen. A mi szakbizottságunk több mint egy millió aláírással ellátott petíciót kapott ebben az ügyben, ugye ez egy polgári, a polgári kezdeményezés ugye is felmerült itt, és ezzel kapcsolatosan beszéltem Schulz úrral a jelenlegi vétára való tekintettel, amely az AFKO szakbizottságban is zajlik az ügyrend megváltoztatása kapcsán. felmerült a mi szakbizottságunk munkájának kérdése is, valamint a mi szerepkörünk, és Schulz elnök úr hivatalba lépésekor tartott beszédében szintén említette ezt az ügyet, és úgy nyilatkozott, hogy vállalást tesz amellett, hogy támogasson bennünket a harcunkban ezekben a fontos ügyekben. Ami a Tegnapi ülésen felmerült tényfeltáró látogatások ügyét illeti. Tegnap este a koordinátorok ülésén néhány javaslat született, de konkrét döntés még nem született a jövőbeni tényfeltáró látogatásokkal kapcsolatosan. Tehát ez a kérdés egyelőre még nyitott Emellett az egyes úti célok megerősítést nyertek, de az ütemterbe még be kell ágyazni ezeket a látogatásokat. Annak érdekében, hogy mindenki be tudja illeszteni a naptárába a spanyolországi, olaszországi, franciaországi és lengyelországi látogatásokat, és ezt követően meg kell vizsgálni azt is, hogy a látogatások folyamán esetleg olyan találkozókra is sor kerülhessen, amelyek esetében a nagyon érzékeny petíciók érintetteivel tárgyalunk. A következő koordinátori ülésen majd még részletesebben megbeszéljük ezeket a kérdéseket, és a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a szükséges információkat továbbítjuk a szakbizottsági tagoknak egy dokumentum formájában. További napi rendi pontok nem szerepeltek a koordinátorok ülésen. Jár úr kért szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani önnek, amiért a polgári kezdeményezés kérdésében, valamint a Peti Szakbizottság megfelelő szerepköre kérdésében tovább harcol. Úgy tűnik, hogy az elnök, a parlament elnökénél már megmutatkoznak ennek első eredményei, tehát még egyszer gratulálok, és azt hiszem mindannyiunk támogatását élvezi ebben. Én is csatlakoznék az elhangzottakhoz, és szeretném talán röviden tájékoztatni a dolgok állásáról a szakbizottsági tagokat. Jelentéstevő vagyok, voltam itt a Peti szakbizottságban, és az AFKO-ban árnyékjelentéstevő is vagyok ugyanakkor, ott pedig jelenleg egy olyan kezdeményezés van az asztalon, amely a polgári kezdeményezés végrehajtását itt a házon belül úgy szeretné szabályozni, hogy a PETI szakbizottság ne, ve, ne vegyen részt rendszeresen ezen kérdésekről hozandó döntésekben, hanem mindig is a szakbizottsági elnökök értekezle döntsön arról, hogy mely szakbizottsághoz kerüljön az adott ügy, és utána mindig a szakbizottság, az illetékes szakbizottság kapná meg. Volt egy hosszas megbeszélés, és úgy tűnik, hogy a petíciós szakbizottság egy módosító indítvány nyújthat be adott esetben, és ennek alapján a szakbizottsági elnökök értekezlete döntett arról, hogy a petíciós szakbizottság egyes tagjai részt vehessenek az ügyről szóló döntésben. Azt hiszem, mi nem ezt szeretnénk, és nem is ebben állapodtunk meg a frakciók között sem. Ezért az AFKO-ban a PETI szakbizottság egységes álláspontját ról erről szavaztatnék, ezt javasoltam, és emellett a kollégákkal egy kompromisszumos megoldásról is tárgyalok jelen pillanatban. Nagyon fontos azonban jelen pillanatban az, hogy a kollégák az egyes frakciókban beszéljenek a kollégáikkal. Nem megengedhető, hogy megteremtsünk egy új eszközt a polgári kezdeményezés formájában, és pont az a szakbizottság, amely pont a polgárok részvételével foglalkozik, ne vehessen részt, ne részesülhessen mindebben. Köszönöm szépen a megbeszélést, illetve azt, hogy a az elnökhöz fordul, de úgy gondolom minden szinten be kell avatkoznunk, és meg kell próbálnunk tenni az ügy érdekében. Elnök, köszönöm szépen Hefner úrnak a tartalmi kiegészítést is. Ha jól emlékszem, akkor pénteken lesz a módosítások benyújtásának határideje, és a mi módosítónkat mindenképpen be fogjuk nyújtani erre vonatkozóan, ez megerősíti azt, amiben megállapodtunk közös álláspontként korábban. Auken asszony. Köszönöm szépen. Csak néhány szót mondanék a tényfeltáró utazásokról. Hogyha jól hallottam, akkor nem az a kérdés tehát, hogy a fővárosokban tartunk-e hivatalos találkozókat. Mi a a petíciókat követjük. Nem tudom, hogy jól értettem-e, amit mondott, de most az, a, a régi módszer szerint a, a petíciók benyújtóit kell követnünk, és a régiókba kell elutaznunk, nem pedig a hatóságokkal tárgyalni. Remélem legalábbis, hogy jól értettem, és hogy ez a jövőben is így lesz. Tehát csak, hogy megerősítsem négy országot, Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot és Lengyelországot azonosítottunk olyan helyekként, ahova ebben az évben el akarunk utazni. 2012-ben e, ezen kívül még, e, e, tehát ezt, ezt mondtuk 2011-ben, hogy 2012-ben ezeket az utazásokat fogjuk megejteni, hiszen a múlt évben nem tudtunk elmenni, úgyhogy egyetértettünk abban, hogy majd ebben az évben megyünk el. Azonban a részletek kidolgozására azt illetően, hogy mikor megyünk és milyen program lesz, majd az, arra még nem volt idő. A koordinátorok ezt már tegnap röviden megtárgyalták és arra jutottak, hogy majd ha ezek a látogatások megvalósulnak, akkor bizonyos ö, különleges vizsgálatokat is végre tudunk hajtani. Auken asszony, én úgy gondolom, hogy az soha nem, arról soha nem döntöttünk, hogy a fővárosokba is el kell mennünk, mert akkor nem lesz a régiókra idők hogyha ez a fő célunk, akkor a koordinátorok ülésének napirendjére ezt föl kellene venni. Nekem az a véleményem, hogy a petíciókat, a polgárokat kell követni, nem pedig hivatalos találkozókat kell tartani én a Dán parlamentben is túlságosan sok időt töltöttem azzal, hogy mindenféle udvariassági látogatásokat tettem. Nem udvariasságból megyünk oda, hanem a petíciók benyújtóinak érdekében. Akkor, ha visz, akkor viszont tegyük ezt a napirendre. Elnök asszony, köszönöm. Jelenleg arról van szó, hogy a tavaly meghozott döntéseket próbáljuk megerősíteni. Külön kérés érkezett hozzám azt illetően, hogy mondjam el, hogy mit tettünk. Nem lehet minden a múltban megtett, meghozott döntést most megkérdőjelezni. Úgy döntöttünk, hogy ezt a négy országot fogjuk meg, meglátogatni, és ezek az általános látogatások fölött lesznek. Hogyha valakinek, valaki szeretné, hogyha e, ezen változtatnánk, akkor azt meg lehet tenni, de az önkérése túlmegy a határokon. Tegnap a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy lesznek vizsgáló ez, ez, ezen a, e, ebben négy országban fognak indulni vizsgáló utak. Az elnök asszony pontosan mondta, és kérném, hogy legyünk azért higgadtak, hogyha őszinték vagyunk, akkor láthatjuk, hogy mindig nagyon sok jó ötletünk van, de sokszor nincs elég időnk, és nem is jelentkeznek elegen sokszor az utazásokra, a látogatásokra. Fontos, hogy higgadtak maradjunk, és lássuk azt, hogy a fontosnak tartott utazásokat sohasem töröltük, előfordult, hogy el kellett halasztani, mert nem volt elég résztvevő, vagy nem lehetett összeegyeztetni az ütemtervünkkel, de hát legyünk türelmesek, a koordinátorok majd döntenek arról, hogy a látogatások fontosak-e, fon- meglátjuk, hogy lesz-e megfelelő rend, de hát fontos az is, hogy elegendő képviselő részt vegyen a látogatáson, és fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő időpontot is. Tehát kérném, hogy ne a rossz helyen kritizáljunk. Non ci sono altri interventi, quindi passiamo a... Van-e még valaki, aki hozzá szeretne ehhez szólni? Ha nincs, akkor megyünk tovább. Szavazunk. Elnézést. Vannak úgy tűnik hozzá szólók. Akkor jól értem, elnök asszony, hogyha egyáltalán követni bírtam és nem voltam ott a koordinátorok ülésén, ez is igaz, de arra utal, vagy azt javasolja, hogy ne ilyen feltáró, tényfeltáró küldetésekre menjünk, mert hogy erre nincs idő? Nem. Én csak arról beszéltem, ami a koordinátorok ülésén elhangzott, illetve amiben ott megállapodtunk. Nem beszéltünk ott időről, és nem beszéltünk arról, hogy a missziókat milyen célra alakítjuk át. Egy olyan javaslat hangzott el, hogy a tavaly elfogadott program alapján hajtjuk végre ezeket a látogatásokat kis késéssel, de az elfogadottak alapján több országba fogunk utazni. Négy országról született döntés, és a koordinátorok nagy része elfogadta azt, hogy megerősítjük ezt a négy látogatást. Természetesen további missziókra is lesz lehetőség, hogyha azokat megszavazzák. Az elnöknek csak az a feladata, hogy a koordinátorok döntését ismertesse önökkel, Eh, ha a koordinátorok változtatni akarnak a dolgokon, akkor ezt megtehetik, megbeszélhetik, de ezt követően pedig eh, a bizottság elé kell vinni a eh, döntést. Bostinár úr, köszönöm. Elnök asszonyom, a, az látogatások és a tényfeltáró vizsgálatok azok különböznek egymástól, ez teljesen magától értetődő. Amikor egy országba látogatunk, és nem találkozunk petíciósokkal, nem vizsgálunk meg egyes eseteket, akkor nem is értem, hogy miért tesszük ezt például Lengyelországba elmenni. Ugye ott, oda azért mennénk, mert van egy szénbánya projekt, amely a kapcsolatban petíció érkezett, vagy Olaszországban, amikor járunk, vagy jártunk, az volt a dolog célja, hogy a La Campagna tényfeltáró látogatást folytassuk. Csak protokoll célból utazni, teljesen értelmetlen dolog, csak az Európai Parlament pénzének értelmetlen elköltése. Tehát én a két dimenziót egyesíteném, tehát találkozunk az ottani szervekkel, illetve a petíciók benyújtóival is az adott országban. Amennyiben nem így járunk el, és csak protokollátogatásokat szervezünk, piros szőnyegen, akkor én azt nem támogatom, mert szükségtelen és politikailag haszontalan. Tehát én ezt a két dolgot egyesíteném. Egyrészt legyen egy rövid látogatás, amelyhez kapcsolódnak tényfeltáró jellegű látogatás elemek is. Tehát ne azért menjünk el, hogy tiszteletünket tegyük valami fajta köztisztviselőknél vagy kormánytagoknál. Köszönöm, mondja az elnök. Azt gondolom, hogy a koordinátorok között is ez hangzott el. E, érdemes lenne ezt lezárni, és tovább menni a következő napi rendi pontra, amely egy e, szavazás. A polgárok európai évéről szavazunk. Szalafrakosz e, az előadó, önnek adom meg a szót. Köszönöm, erről már elég sokat beszéltünk, minden módosítót elfogadtam a kollégáktól, eh, mert hiszek a kollektív munkában, és eh, azt gondolom, hogy most is így jártunk el. Minden raportőrnek együtt kell működni a kollégáival, hogy a legjobb eredményt érjük el. Köszönöm tehát a módosítókat, ennyit akartam mondani. Köszönöm, Szelefrakosz úr. Akkor megnyitom a szavazást. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 48-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. 53-as módosító mellette ellene tartózkodók. Nos, ezt géppel ellenőrizzük.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 Akkor ezt elfogadtuk. Tizenheten mellette, heten ellene. Elfogadtuk tehát. 54-es módosító következik, Danoka asszony ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 67-es, Kolárszka-Bobinska mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az 55-ös okafogyott, megyünk tovább, 56-os Goliszka Bobinska mellette el tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös Szalavrakosz mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az 58-as kiesik, 59 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 61-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 62-es módosítóról. Chiudiamo la votazione. Lezárom. L'emendamento è respinto, 15 voti. Ezt elutasítottuk 15-9 arányban. 63-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 70-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 71-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 72-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es módosító következik, van hozzá egy szóbeli módosító az első mondatban. Van-e valaki, aki ezt ellenzi? Nincs. Akkor szavazunk róla, tehát 19-es módosító kiegészítve, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 73-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 75-ös következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 76-ost visszavonták, 77-es következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, a 81-est visszavonták, 82-es következik mellette, ellene tartózkodók, visszautasítva vagy elutasítva. 83-as, megint csak van egy szóbeli módosító hozzá. Van, aki ezt ellenzi esetleg? Nem? Akkor szavazunk a 83-asról a módosított formájában, mellette ellene tartózkodók, és elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 1-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor ezt ellenőrizzük. Tehát a 33-as módosítóról tartott szavazást ellenőrizzük. Non c'è dubbio che è stato approvato. 15 voti a favore, 8... Elfogadtuk tehát a módosítót 15-8 arányban, 32 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os mellette ellene Ki van ellene? Na, nézzük meg, ellenőrizzük, mert nem emelik fel a kezüket. Hatos módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavaztak, akkor lezárom. L'emendamento è respinto, 13 voti contrari. 13-10 arányban leszavazva. Megyünk tovább hetes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodók. Verifica del, del voto, quindi metto in votazione. E, ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Avete votato, chiudiamo la votazione. tredici voti contrari. tizenhárom ellene kilenc mellette elutasítva. emendamento 36 zanoni. 36-os következik mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 38-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtók. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. És akkor most következik a végszavazás az állásfoglalásról, mégpedig géppel szavazunk, megnyitom a szavazást, a végszavazást. 21 voti a favore, uno contro. 21 mellette egy ellene, és gratulálunk Szelafrankos úrnak, köszönjük a kollégáknak a szavazáson való részvételt is. És akkor ezzel a szavazás végére értünk. Colleghi, vorrei riprendere i lavori. Jó, akkor most folytatjuk a munkát. Következő napirendi pontunk a Petíciós Bizottság 2011-es tevékenységéről szóló jelentés. Csicseszter úr, a jelentéstevő át is adom neki a szót. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is jó lenne talán, ha kifejezhetném véleményemet, hogy annak, érdek, annak ellenére, hogy 13-as számmal szerepel a napirendünkön ez a jelentés, talán nem jelent rossz, rosszat, nem jelent szerencsétlenséget. A jelentés tartalmát illetően nem voltak kérdések, nagyon egyszerű és magától értetődő jelentése annak mindez, hogy a múlt év folyamán mit végeztünk az előzetes vitát fogjuk ma megtartani, úgyhogy remélem, hogy a kollégák majd elmondják a véleményüket a jelentésről, és a véleményeket a jelentés tervezetben majd tőlem telhető legjobb módon be is fogom foglalni. Nem is szeretném ezen a ponton egyelőre megelőlegezni a véleményeket, illetve az én saját véleményemet, úgyhogy nagyon röviden, csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Il primo intervento, grazie, onorevole Chichester, primo inter... Köszönöm szépen. Chichester úr, Auken asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. Yes. Köszönöm szépen. Egy kívánságom lenne, az, hogy konkrétan tárgyaljuk a dolgot. A mi bizottságunknak az a nagy előnye, hogy ügyekkel foglalkozik. A többi szakbizottság inkább elvekről tárgyal, mi nem. És ezért az a, gond, az, az a kérésem, hogy tényeket soroljunk fel a jelentésben, ö, tényfeltáró utakat, konkrét petciókat emeljünk ki, hogy az emberek tudják, hogy mivel foglalkozunk. Ez tulajdonképpen a legfőbb kérésem, és az, hogy tudjuk, hogy mely petciókat foglalunk majd bele a jelentésbe, valamint az emberi jogokról szóló nyilvános meghallgatásnak is jó lenne, hogyha helyet adnánk a jelentésben, hiszen ez nagyon-nagyon érdekes meghallgatás volt hosszú ideig én voltam az egyetlen, aki, aki félmilliárd ember képviseletében ott ült, ami eléggé kínos volt, de nagyon jó meghallgatás volt véleményem szerint. Grazie, l'onorevole Preda. Köszönöm szépen. Brenner úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Chichester úrnak ezt a bevezetést, és azt is, hogy felkért bennünket, hogy fűzünk kommentárokat a Petíciós Bizottság 2011-es munkájáról szóló jelentéséhez. Ez az év volt az én első évem ebben a bizottságban. A Körülbelül 1220-27 módosítót fogadtunk be az Európai Unió összes területéről, ami azt gondolom, hogy teljesen normálisnak nevezhető. Nyilván a legnépesebb országok küldték a legtöbb petíciót, de ez megint csak érthető és logikus. Sok petíció érkezett gazdasági ügyekben, ami megint csak érthető, mert Európa gazdasági válságot él át. Az alapvető jogok kartája, illetve a Lisszaboni szerződés vonatkozó részeire lenne érdemes utalni, illetve arra, hogy az Európai Jogok Kartájához csatlakozott az Európai Unió, eh, az Emberi Jogok Kartájához csatlakozott az Európai Unió, és eh, ez lehetővé teszi a polgárok számára, hogy eh, akár ezzel a területtel kapcsolatban is kifejezzék elégedetlenségüket. Olyan petíciókat is nyújtottak be a polgárok, amelyek túl mutatnak az Európai Unió hatáskörein. Én ezért is úgy gondolom, hogy jó együttműködést kell kialakítanunk a nemzeti és regionális szervekkel, hatóságokkal annak érdekében, hogy pártatlan, megfelelő válaszokat tudjunk adni ezekre az állampolgári felvetésekre. Ez ugyanis mindig a célkitűzésünk minden egyes ügyjel kapcsolatban. Van egy kérdés, amely gyakran felmerül a romániai látogatással kapcsolatban. Ez egy olyan kérdés, amely eh, valószínűleg még egy darabig kísérteni fogja ezt a bizottságot. Eh, itt eh, a sajtószabadságról van szó. Tudom, hogy Bostináru úr ragaszkodott ragaszkodott ahhoz, hogy ezt a kérdést vessük fel. 2011-ben sajtószabadsággal kapcsolatos fontos petíció érkezett hat érkezett Bulgáriával kapcsolatban, Magyarországgal kapcsolatban is érkezett ilyen petíció, tehát a szólásszabadsággal kapcsolatos, a sajtószabadsággal kapcsolatos petíció, és egy Olaszországgal kapcsolatban is érkezett, ami azt jelenti, hogy a sajtószabadsággal kapcsolatos aggodalmak nem csak Romániában figyelhetők meg, és éppen ezért nem értem, hogy miért ennyire pártpolitikai alapon akarja Bosztinár úr megközelíteni ezt a kérdést. Chichester úr szövegében tehát eh, egyfajta egyensúly, egyensúlyi helyzetet kell kialakítani, és nem szabad bűnbakot csinálni a kelet-európai országokból egy, egy egyenlőbb, kiegyensúlyozottabb eh, hozzáállásra van eh, szükség. Nem szabad kipécézni a kelet-európai országokat olyan problémákat emlegetve, amelyek egyébként Nyugat-Európában is megfigyelhetők. Mi itt a polgárokat képviseljük, és mi magunk is örülünk annak, hogy milyen irányba haladnak a dolgok. Európa csatlakozott az emberi jogi egyezményhez, e, és ennek fényében is, és ennek okán is azt gondolom, és remélem, hogy jó jelentés fog születni. Köszönöm. Van-e valaki, aki még hozzá akar szólni? Nem, akkor Chichester úrnak adom meg a szót. Chichester. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni kollégáimnak a hozzászólásukat és a hozzájárulásukat a jelentésemhez. Ezek nagyon sokat segítenek Auken asszonyjal egyetértek abban, hogy a jelentésnek tükröznie kell azt, hogy milyen sokat dolgozunk, és a munkánk különböző arcát be kell, hogy mutassa. Természetesen a tagá, tagjaink, hogyha a tagjaink közül csak egy valaki van jelen egy meghallgatáson, akkor ez egy nagyon exkluzív klubnak mondható, de a többi szakbizottságokban is elő szokott azért ez fordulni. Az ipari bizottságban például előfordul, hogy akkor is, amikor a téma rendkívül érdekes. Valahogy a kollégáknak még sincs idejük arra, hogy a meghallgatáson részt vegyenek. Például most is van egy meghallgatás, és én például nem vagyok ott. Úgyhogy ezek a dolgok előfordulnak. Bréden úr, biztosíthatom önt arról, hogy megpróbálok egyensúlyt teremteni, hiszen ez a jelentéstevő kötelessége és felelőssége is. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt el is érjem és az ön által említetteket jól át fogom gondolni, és gondoskodni fogok arról, hogy tisztességes módon szerepeljenek ebben a jelentésben. A vélemény csere nyomán most tovább fogok dolgozni, és remélem, hogy a jelentés tervezet nem sokára el is készül. És akkor konkrétabb vitát tudunk majd tartani a tartalomról is. Úgyhogy elnök úr, köszönöm szépen a szót, és ha csak ön a, nem szeretné megbeszélni az ütemtervet, akkor azt szívesen a következő ülésre hagyom. Eh, köszönöm szépen. Köszönöm, Csicseszter úr. Akkor lépjünk is tovább a következő napi rendi ponthoz amely a Petíciós Bizottság 2011-es tevékenységéről szóló jelentés után a 14-es pont Maris Vince francia állampolgár, az Azaz Nature és a GCO Non Merci csoport nevében nyújtott be egy petíciót, mégpedig egy elkerülő autópálya, egy Strasbourgot nyugatra elkerülő autópálya ügyében. Je ne sais pas si vous êtes prêt. Nem tudom, hogy készen állnak-e? Készen állnak? Oui. On va... On va attendre... Várunk egy picit. Ha készen állnak, akkor megkapják a szót. Köszönöm. köszönöm. Bonjour. Euh, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Az Európai Bizottság képviselőit is üdvözlöm itt. Örülök, hogy elfogadták, befogadták az anyagunkat az önök bizottságában, megfelelve a 2012. február 27-i jelenetnek, levelünknek. Sajnálatos módon 2011. május 24-e óta a francia köztársaság minden megtesz annak érdekében, hogy keresztülhajtsa ezt a projektet az állam eh, a kiválasztási kritériumokat már kitűzte, eh, az technikai és eh, környezetvédelmi feltételeket is meghatározta, és kiválasztottak a kivitelezőket, a Vinci csoportot például, és ezzel kapcsolatban mi eh, nyújtottunk be egy mellékletet. Mindez eh, azt mutatja, hogy a francia köztársaság erővel át akarja vinni, keresztül akarja vinni ezt a dossziét, függetlenül a következményektől eh, a békafajták, illetve a hörcsökfajták érdekei ellenére úgy tűnik, hogy ők fogják megfizetni az árát annak, hogy az állam az európai irányelveket és azokban foglaltakat megszegi, 350 hektár földterületről van szó a Vinci tervében, a SANEF, a vesztes pályázat benyújtó 270 hektár szeretett volna, csak a mezei hörcsög a legveszélyeztetett fajok között van, és éppen ezért ez a projekt elfogadhatatlan Emellett figyelembe kell venni az agrár érdekeket is. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy csak az elkerülő út projektjének megszüntetése tudná megmenteni ezt a hörcsökfajt. A francia köztársaság visszafordíthatatlanná szeretné tenni ezt a folyamatot, amely visszafordíthatatlan folyamatokat indítana be, többek között a nagyhörcsög kipusztulását Elzaszból. Ezért természetesen vállalják akár a pénzügyi bírságok következményeit is. Most pedig a jogi kérdésekről, aspektusokról szeretnék beszélni. Ezekről is már beszéltünk. Először is a 92 per 43 per EKG irányelv megsértéséről beszélnék, illetve utalnék arra, hogy az Európai Bíróság egyszer már elmarasztalta Franciaországot 2011. június 9-én, mert nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy elkerüljék, a, iszonyú gyorsan olvassa a hölgy a beszédet, így a tolmácsok nagyon nehezen tudják követni, és erre figyelmeztette az elnök úr a francia hölgyet. Tehát a városfejlesztési projekt kialakítása során nem vették figyelembe a különböző következményeket, és nem vették figyelembe a kompenzációs szükségleteket sem. Nem hajlandó tehát a, az állam megfelelő kompenzációs intézkedéseket fogadatosítani. Az általuk javasolt kompenzációs intézkedések elégtelenek, és a gyakorlatban sem nagyon megvalósíthatóak. A, ráadásul a koncesszió elnyerőjének terve semmifajta konkrét kompenzációs intézkedések végrehajtását nem tartalmazza. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen könnyedén kezeli az élőhelyekről szóló irányelvet a francia köztársaság? Második felvetésünk az az, hogy nincsen meg az a erős közérdek, amely egyáltalán egy ilyen lépést indokolhatna. Arra is utalnánk, hogy a közlekedési problémákat sem oldja meg ez a projekt. Ez a terv az egyik legkevésbé legkevésbé hatékony terv. Eh, látjuk itt a eh, térképen, hogy gyakorlatilag a két projekt között a forgalom, a projekt nélkül és a projekttel együtt a forgalom nem eh, módosul jelentősen a Strasburgi agglomerációban. A harmadik, a három változat közül az elsőt választotta a francia kormány. Hogyan lehetséges, hogy jelenlegi körülmények között egyáltalán hivatkoznak közérdekre? Ezt egyszerűen nem tudjuk megérteni. Éppen ezért úgy látjuk, hogy a 92 per 43 per LKG irányelvet megsérti a francia állam. Most én a természeti következményekről beszélnék, annak illusztrálására, hogy milyen mértékben ássa alá a mezei hörcsök túlélési lehetőségeit. Franciaországban ez a projekt a van egy terület, amelyet amelyen bejelöltük itt a táblán a térképen a pirossal a hörcsög lakóhelyeit, és ehhez képest eh, hol, helyezkedne el a, hol helyezkednének el a munkálatok. Cela démontre l'incompatibilité actuelle des grandes infrastructures. Ez egy más projekt volt annak idején, és eh, azt mutatja mindez, hogy ezek a nagy infrastruktúrás eh, beruházások inkompatibilisek a nagyhörcsög túlélésével. A GCO ettől egy kicsit eltér, nem ezt az ábrát akartam mutatni. Tehát nézzük ezt a nyugati elkerülő utat, más a helyzet. E, ott nem nagyon van település, és ott nem, nem nagyon e, vannak e, hörcsök populációk, és ezek el szigetelt hörcsök populációk, ami a génmix szempontjából rossz. Hogyha a francia hörcsök populációkat nézzük, akkor az itt bejelölt hörcsök populáció az egész franciaországi populáció szempontjából rendkívül fontos. A nagy nyugati elkerülő kettévágná ezt a hörcsök területet. Hogyha a hörcsögök számát nézzük, akkor azt látjuk, hogy az már most is elég alacsony, meg kell védenünk ezt a hörcsökfajt, ezt mondta ki egyébként az Európai Bíróság is, ez a Strada projekt, ez gyakorlatilag egy provokáció, amely egy faj kipusztulásához vezethet. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót kollégáinknak, a bizottságnak adnám meg a szót. Jos van Stennek. Köszönöm, hogy szót kaptam. Nos, Nekem nem kell akkor összefoglalnom ezt a petíciót, mert ezt megtették. A mezei hörcsög, a zöld varangy és az ásó béka élőhelyeiről van szó. Franciaországot 2011. júniusában már elítélte az Európai Bíróság azért, mert nem tett meg mindent a hörcsög védelme érdekében, és elrendelte azt is, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek javítják a helyzetet. A 12-es cikkéről van szó az élőhelyekről szóló irányelvnek, amely szigorú védelmet ír elő, ehm, e, és a függelékben megtalálhatók a fajok, amelyekre ez az irányelv eh, vonatkozik. Eh, mind a három faj, amiről itt beszélünk, szerepel eh, a, listán. Itt a szaporodási helyekről és a pihenési helyekről van szó elsősorban. A, a bizottság kérésére Franciaország további információkat küldött a projekttel kapcsolatban egy hatástanulmányt is, amelyet aktualizált, tehát egy 2010-es hatástanulmányt aktualizáltak. Franciaország azt állítja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentsék a projekt negatív következményeit, illetve kompenzációs intézkedéseket is kívánnak hozni. Ezek olyan intézkedések, amelyeken túlmutatóan az Európai Bizottság még további intézkedéseket vár el, Szeretnénk biztosítékot kapni arra vonatkozóan, hogy Franciaország által elhatározott intézkedések hatékonyak lesznek, és az Európai Bizottság garanciát is szeretne arra is, hogy ezeket az intézkedéseket ténylegesen megvalósítják, mik a garanciái annak, hogy ezek a, az intézkedések hatékonyan megvalósulnak és eredményt hoznak, ezt szeretnénk tudni megvizsgáljuk a választott módszereket és eszközöket is. Tehát az Európai Bizottság elemzi a Franciaország által, által benyújtott anyagot, és ez alapján döntjük el, hogy megfelele a jogszabályoknak. Köszönjük, mondja az elnök, és most pedig a képviselők következnek. Velier asszony kért szót, ha jól látom. Monsieur le Président. Euh, moi-même, je ne vais pas revenir sur, euh, sur les faits. Nous les... Köszönöm. Néhány hónappal ezelőtt már beszéltünk erről a témáról, és erre emlékeztettek a petíció benyújtói is ugye ami a legfontosabb elem ebben az ügyben az az, hogy tavaly júniusban az Európai Bíróság elítélte Franciaországot azért, mert nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a nagyhörcsög élőhelyeit megvédje. Ahogy az Európai Bizottság is mondta, további információkat nyújtott be azóta Franciaország, és az Európai Bizottság vár további intézkedések, további anyagokat és információkat azzal kapcsolatban, hogy hatékonyak lesznek-e a kompenzációs intézkedések. Az elítélés óta egyébként a francia állam további intézkedéseket nem hozott, ugyanakkor meglepő az, hogy megpróbálnak egy olyan projektet előmozdítani, amely a 50 éves projekt, a 60-as években készültek el a tervek, és éppen ezért jogosan felmerülhet az aggály azzal kapcsolatban, hogy ez a strasburgi dugókat egyáltalán enyhíti-e 50 évvel később. 50 év kell tehát, hogy ezt a projektet előre vigyék, ez alatt pedig az emberi faj elpusztította, jelentősen csökkentette például nagyhörcsög populációs számait is Franciaországban. Franciaország makacskodik ebben az ügyben, és ragaszkodik egy olyan projekthez, amely különösen pusztító, nem teljesíti az állatok élőhelyéről szóló irányelvből fakadó kötelezettségeit, nem teljesíti az emlősök védelmére vonatkozó kötelességeit, és azt gondolom, hogy Franciaországban itt nem tekinthetünk el attól sem, hogy az elnökválasztás közelsége felgyorsította ezt az egész ügyet, leszeretnék zárni ezt az ügyet, elindítani végleg ezt a projektet. Azt gondolom, hogy ők, az, e- a francia állam azt gondolja, hogy nincs visszaút. Franciaország inkább vállalja, hogy kártérítéseket fizet, hogy újra elítéli az Európai Bizottság, Bíróság, nem hajlandóak újra vizsgálni ezt a, az egész ügyet, vagy felhagyni ezzel a tervvel. Mint ahogy említettem, egy évtizedes tervről van már szó, és azt állítják, hogy ez létfontosságú, hogy megvalósuljon. A petíciós bizottság követelje az Európai Bizottságtól, hogy gyakoroljon nyomást Franciaországra, gyorsítsa meg a válaszadást, és mindenképpen tartsuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm, Belier úr, és Bulan úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Én sem akarok nagy előadást tartani a Strasburgi nyugati elkerülő útról, Annyit jegyeznék meg, hogy valóban a Franciaországot elítélte mind az Európai Bíróság, mind pedig a bizottság nem oldja meg oly módon a közlekedési problémákat ez a projekt, mint remélték annak idején. Sajnálatos az is, hogy ennek a projektnek ilyen nagy hatása van, negatív kihatása a mezei hörcsög élőhelyére, és nyilvánvaló, hogy ez kérdéseket vet fel. Ugyanakkor azért utalnék arra, vagy reagálnék arra, ami itt elhangzott az elnökválasztásokkal kapcsolatban, és annak hatásával kapcsolatban. 50 éves ez a projekt, mint mondta a képviselő kolléganőm is. Ez alatt azért elég sok választás zajlott le Franciaországban. Nem érdemes ezzel a legújabbal takarózni nem lehet azt mondani, hogy nem akarnak hátraarcot, mindenképpen be akarják fejezni ezt az ügyet, mielőtt a választások bekövetkeznek. Ez egy olyan európai konnotációt ad ennek az ügynek, ami szerintem indokolatlan. Az biztos, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót. Vannak új tények, és Franciaország további információkat fog benyújtani a kompenzáló intézkedésekkel kapcsolatban. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, reméljük, hogy a kompenzáló intézkedések hatékonyak lesznek és hozzájárulnak a hörcsög megmentéséhez tehát politikai utalások nélkül kell ezzel a témával foglalkoznunk, hogyha hatékonyak a kompenzációs intézkedések, akkor utána meg lehet építeni ezt az elkerülő utat, ez lenne a mi álláspontunk. Köszönöm, Bulan úr. Miután meghallgattuk Bulan úrat, megadom a szót a petíció benyújtóinak is. Nem tudom, akarnak-e válaszolni, vagy mondani valamit. Köszönöm, elnök úr. Hallottam, mindazt, meghallgattam mindazt, amit Bulan úr mondott. Sajnos mi is aggódunk a az ügy átpolitizáltsága miatt, de a tény, hogy felgyorsították a koncepciós folyamatokat, és a döntés az, ami minket megdöbbentett. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy Franciaország válaszoljon a kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatban feltett kérdésekre, és igazolja azokat. Egy második cselekvési tervre van szükség, sőt, valójában itt most már egy harmadik tervről beszélünk, amely egy elképesztően feszes menetrendet feltételezne. Szeretnénk tehát azt, hogyha Franciaország minél hamarabb válaszolna a bizottság véleményeire, illetve felvetéseire. Számunkra az a fontos, hogy a faj védelmét biztosító kompenzációs intézkedések szülessenek, és hadd utaljak arra, hogy nem csak a hörcsögről van szó, hanem más fajokról is. Vannak fekete zónák, vörös zónák ezen a térképen, amelyek a városfejlesztésre nyitva állnak, illetve a városfejlesztés jövőbeni területét képezik. A Franciaországnak nem szabad ilyen módon felszámolnia ezeket az élőhelyeket. Most nagy területekről van szó, arról, hogy az egyébként is gyenge populációt ketté vágjuk. Egyes becslések szerint ezen a területen csak 400 hörcsög él, és ezeknek a genetikai sokszínűsége is veszélybe kerül, ha ketté vágjuk a populációt. Köszönöm. Van-e úgy hallottam akkor, hogy azt javasolták a kollégák, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és akkor valóban nyitva hagyjuk. Franciaország további információkat fog benyújtani ezzel a témával kapcsolatban, és amikor megkapjuk Franciaországtól ezeket a további információkat, akkor visszatérünk a témára. Köszönöm. Eh, eh, Most pedig rátérünk a következő petícióra, de azért még néhány szót szeretnék szólni. A titkárság arra kért, hogy közöljem a következőket. Ír petícióról lesz szó, és az ír kollégák egy másik szakbizottságban vannak most, és majd csak 10 óra 30-kor érkeznek, ezért az a javaslatunk, hogy szakítsuk meg az ülést 10 óra 30-ig, annak érdekében, hogy utána együtt foglalkozhassunk az ír petíciókkal. Most tehát egy kis szünet következik, fél tizenegyig, azaz 10 óra 30-ig, amíg az ír kollégák meg nem érkeznek, és utána akkor folytatjuk a munkát. Oken asszony, egyetért? Egyetért az, hogy legyen most egy szünet, és félkor folytassuk? Jó, akkor megvárjuk az ír kollégákat, és félkor folytatjuk a munkát.

Reluăm lucrările comisiei. Vă rog frumos puțin. Folytassuk akkor a bizottsági ülést, kollégáim. A, szeretnék, ha e, koncentrálnénk a munkára. 15. napirendi pont következik, 161 per 2006-os számú petíció Dan Brennan-től. Află în sală, domnule... A Kilkenny szennyezésről és az élő állattartásra gyakorolt hatásáról. Brennan úr itt van a teremben, meg is adom neki a szót. Um, dear members, um, Tisztelt szakbizottsági tagok, nagyon köszönöm, hogy meghívtak ma ide. Dan Brennan gazdálkodó vagyok, és egy téglagyárral kapcsolatban van problémám. Azért adtam be a petíciót, mert az állatom, állataim fele tempóban növekednek, és a tej, tejtermelés is kevesebb, valamint a növények is kárt szenvedtek a farmomon. 2002 óta van vizsgálat ezzel kapcsolatban, nagyon sok jelentés készült el a témában. Az utolsó jelentést a Dublini Egyetemi Intézet készítette Három évig tartott az elkészítése ennek a jelentésnek, és a jelentés azt állítja, hogy több okból jelentek meg ezek a problémák, és a különböző okozó faktorokat nem lehet egyértelműen kideríteni. 2012-ben a kutatók azt mondták nekem, hogy nem, nem voltak tudatában annak, hogy a téglagyárban, téglagyár kadmiummal szennyezne, és annak viszont tudatában vannak, hogy amióta a téglagyár bezárt, azóta az állatállományunk egészségi állapota megjavult. Több mint hat különböző intézet vizsgálta meg a helyzetet. Ezeket a, jelen, ezeket a jelentéseket meghamisították, de ennek ellenére ezeket nyilvánosságra lehetett hozni. A jelentések nem magyarázzák meg azt, hogy a gyár bezárása miatt vajon miért eh, javult jelentősen az állatállomány egészsége. Köszönöm. Alături de noi se află și reprezentanții ai Ministerului Nos, itt van köztünk az ír agrárminisztérium képviselője is. Megadom a szót Michael Sheridan úrnak. Um, Madam Chairman. Um, Elnök asszony, szeretném megköszönni önnek és a szakbizottságnak a lehetőséget arra, hogy az ír hatóságokat is képviselhetem ezek, ennek a petíciónak a kapcsán, Brennan úr falmián felmerülő problémákkal kapcsolatban. Michael Sheridan vagyok, és az ír országi mezőgazdasági minisztériumnál dolgozom O'Brien úr a környezetvédelmi, ír környezetvédelmi ügynökség, illetve a Dublini Egyetemi Kockázatkezelési Intézet is képviselője is jelen van, és ők azok, akik a 2007-2009 közötti vizsgálatokat elvégezték. Egy sor probléma merült föl, egy sor kérdés merült föl a korábbi üléseinken. Különösen azokra szeretnék válaszolni most, amelyek, eh, amelyek a 2010. februári levelükben szerepelnek, tehát itt azt kérdezik, hogy a szennyezés eh, megelőző intézkedések megfelelőképpen megtörténtek e ezzel kapcsolatban a téglagyárral kapcsolatban. itt az áll hogy a kadmium kibocsátási szintek nagyon magasak és hogy esetleg ez ártalmas lehetett az állatokra. önök azt álltották hogy a szakbizottság véleménye szerint brennan úr farmján található illetve felmerülő problémák a téglagyárnak köszönhetőek és az, hogy nagyon egyértelmű, hogy a gyár működése és a megjelenő problémák között időben egy megfelelés van. Tehát először erről fogok beszélni. A kadmiumról hadd beszéljek először. Brennan úr elmondta, hogy a téglagyár kadmiumot bocsát ki, megvizsgáltuk azon kívül azt is, hogy időben milyen kapcsolat van a téglagyár eh, kibocsátása és az állatok egészsége között. Remélem, hogy a jelentések, amelyeket a különböző hatóságok elkészítettek, meg fogják győzni önöket a eh, helyzetről. Most először azt szeretném elmondani, hogy hogy végeztük el a vizsgálatokat. 2000 kettő végén értesültünk a problémákról, akkor először helyi szinten, majd regionális szinten 2002-ben, 2003-ban vizsgál, vizsgálódtunk, több boncolás is történt, és később aztán az ipari szennyezés faktorát is bevontuk a vizsgálat körébe. 2004-ben készítettünk el egy jelentést, amelyben biztosítottuk, hogy a különböző környezetszennyezéssel kapcsolatos környezetszennyezési e, ügyekért felelős minden hatóságot bevonjuk. A nemzeti nemzeti mezőgazdasági és élelmiszeri ipari illetékes hatóságokat és a környezetvédelmi hatóságokat is. Környezetvédelmi hatóság vizsgálta a kibocsátásokat, az állategészségügyi és az egészségügyi hatóságok azt vizsgálták, hogy az állat, illetve az emberi egészség hogy egészségre, hogy tudott hatással lenni a gyárkibocsátásra. Minden elvégzett vizsgálata, amely a 2004-es év folyamán <clears throat> lefolyt, és minden jelentés, amely elkészült erről, nagyon gondos ellenőrzés alatt állt. Egy több ügynökség által elkészített jelentésről van szó, tehát egy csoport jelentésről van szó. 2003 és 9 között kerültek sor ezekre a vizsgálatokra, és ezeket 2010. augusztusában hozták nyilvánosságra egy olyan dokumentumban, amely önök, az önök számára hasznos lehet. Tudom, hogy nagyon kevés az idő a szakbizottságban minden, mindezek megvizsgálására, de és, és tudom, hogy ezek közül egyet, egyes jelentések nagyon hosszúak, ezért inkább a 12 oldalas összefoglaló jelentés elolvasását javaslom a bizottság tagjainak. A következő következtetést tudjuk levonni a jelentésből. Nem volt nincs annak indokolása, illetve bizonyítéka arra, hogy a hogy az állatok egészségügy, egészségére befolyással volt a környezetszennyezés. A farmon megjelenő problémák többféle okoknak köszönhetők. A, a kadmium szennyezésen kívül egy csomó más át, átlagos fertőző betegség fölmerülhetett a gazdaságban. A Cságos jelentés szerint Igaz, hogy nehezen művelhető a talaj a gazd, gazdaságban, de körülbelül ugyanolyan minőségű, mint az összes többi ír gazdaság talaja, úgyhogy ez sem jelenthet különbséget. Végül pedig az emberi megbetegedésekben sem tapasztaltak semmiféle romlást vagy, vagy szokatlan megbetegedési mintát. Ezek voltak a jelentés következtetései, és mondjuk azt megjelen, megemlítették, hogy, hogy nagyon magas kadmium szinteket tapasztaltak, ezt szeretném most részletesebben megvál, meg, megválaszolni. Természetes szinten is megvan a kadmium, ipari kibocsátásokban olyan szinten, olyan mennyiségekben lehet jelen, ami már mérgező állatokra és emberekre. Nekünk azt mondták, hogy a Brennan úr állataiban nagyon magas kadmiumszinteket találtak. Ez azonban nem igaz. Ez nem felel meg a valóságnak. A kadmiummal kapcsolatos tapasztalatok, illetve ö, ö, bizonyítékok nagyon bonyolultak. Felboncolt állatok veséiben találtunk kadmium maradékokat, kadmium szinteket. Azon kívül az egyik fém épületnek a fémépületben is, amely a, gazdák, a gazdaságban található, de ezeket a szinteket nem lehet egyértelműen kapcsolatba hozni a szennyezéssel. 2007-ben három különböző vizsgálatot és tanulmányt végeztünk. 2300 vérmintát vizsgáltunk meg a, az állatok, a gazdaságban élő állatokból, és ezek teljes mértékű nehéz fém vizsgálatra vonatkoztak. Aztán a talaj és a fű mintákat is megvizsgáltuk, ez is egy igen átfogó vizsgálat volt, a legátfogóbb, amit egyáltalán Írországban végeztek. Három vesét még egy levágásra küldött állatokból is kivett három és meg, megvizsgáltunk. A 2300 vérmintát tehát megvizsgálták, és elküldték egy német laboratóriumnak vizsgálatra, és az eredmény szerint 600-ban volt található igen magas szintű kadmium tartalom a 2300-ból, a többi, a fennmaradó 1800-1700 mintában normális vagy csak enyhén magas kadmium szint volt tapasztalható. Ezt megnéztük, és azt találtuk, hogy a laboratóriumban hibát követtek el, mégpedig egy olyan hibát, ami miatt kereszt szennyeződés jött létre. Ezzel kapcsolatban is van egy teljes mértékű átfogó jelentés két bizonyítékát is tudom szolgáltatni annak, hogy ez történt. Voltak ugyanis hét mérfölddel arrébb egy másik farmon szintén olyan állatok, amelyeknek a vérében magas volt a szint, és amikor ezeket a vérmintákat vették, akkor volt a legmagasabb a kadmium tartalom, Azon kívül a laboratórium is beismerte, hogy hibát követett el a vérminták vizsgálatával kapcsolatban, és ugye, hogyha valaki ezt nyilvánosan beismeri, és nevét adja ahhoz, hogy valóban ö, hibát követett el, akkor azt hiszem, hogy levonhatjuk a következtetést, hogy ezek a magas kadmium szintek való, nem felelnek meg a valóságnak. Na most abban az időben a kadmium háttér szintje a levegőben magas volt, mint mondtam. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökséggel is beszéltem erről, azt javasolták, hogy egy, ezt is tekintsük meg alaposabban. Na most volt még egy ö, talaj, illetve növényvizsgálati tanulmány, és ezek is azt bizonyították, hogy sem a talajban, sem a növényekben nem volt tapasztalható ö, túl magas kadmium szint. Tehát, hogyha volt is a levegőben kadmium, ez a talajban és a növényekben nem rakodott le. Aztán a kadmiumról még egy utolsó megjegyzésem lenne. Tavaly készítettünk az ír eh, állatállományt egészét eh, tekintően egy kadmiumvizsgálatot, az Európai Állategészségügyi Ügynökséggel eh, együttműködésben, és ez a vizsgálat azt mutatta, hogy a vesében található Brennan úr állataiban, állatainak veséjében található kadmium szint, ami olyan 25-30 százalékos, körülbelül megegyezik az összes ír állatvesélyben található kadmiummal. Az ezzel, erre vonatkozó dokumentációt is e- továbbítottuk a bizottságnak, az európai szintekkel ugyancsak megfelelő, megfelelő szinteknek ugyancsak megfelel ez a szint, de még egyszer elmondanám, általában az állatokban 25-30%-os vesében lerakódott kadmium mennyisége, és ez nem különbözik a, a Brennan úr állataiban is, tehát sem, tehát Brennan úr farmján jelentkező problémák és a kadmium szint nem különbözik az átlagos írhelyzettől. Egyelőre ennyit szeretnék mondani, aztán majd később még részleteket is mondok. Köszönöm én akkor a téglagyár engedélyeztetésével eh, foglalkoznék, illetve eh, azzal, hogy a különböző nemzeti ügynökségek milyen vizsgálatokat eh, végeztek. Mi egy 93 óta létező hatóság vagyunk, amelynek feladata az, hogy a környezet állapotát monitorozzuk, a környezetvédelmi kutatásokat koordináljuk, és foglalkozunk Írország üvegházgáz kibocsátásával is. Tehát számos terület felelős az ír környezetvédelmi hatóság. Az ipari tevékenységek engedélyezésének, eh, engedélyezése területén is komoly hatásköreink vannak az európai jogszabályok eh, alapján. 1968-ba állították fel ezt a céget, eh, és 88-ban alakult át. Téglát gyártott ez a cég. 2008-ban állt le a gyár működése. Az IPC engedélyt az EPA adta meg ennek a cégnek, mert hogy a legjobb megfelelő technológiát alkalmazták az európai irányelvet akkor még nem vette át az írjog. 2006-ban végeztünk további eh, vizsgálatokat, eh, például baleset megelőzési eh, vizsgálatokat. A, az emissziókkal kapcsolatos engedély, amelyek, amely figyelembe vette a kibocsátásokat és a folyamatokat, gyártási folyamatokat. A kibocsátási értékek nem mutattak szignifikáns szennyezést, és megfeleltek a nemzeti levegőminőségi standardoknak. A terepen is végeztünk vizsgálatokat, környezeti vizsgálatokat, évente több látogatást tettünk az üzemben. Az EPÁT 2003 márciusában kérték fel, hogy eh, Brennan úr farmján végezzen állategészségügyi vizsgálatokat. Több más kormányügynökséggel együtt eh, a minisztérium mégisze alatt eh, végeztünk vizsgálatot. Mi a légkör szennyezettségével foglalkoztunk, illetve a potenciális szennyezés, szennyeződés lerakódást vizsgáltuk. A legfőbb szennyezőanyag a fluorid a téglagyárban, ez a téglák kiégetésekor keletkezik és kerül a levegőbe. A következő dolgokat vizsgáltuk az ügynökségi vizsgálatok részeként, gyáremissziókat, folyamatokat, termelési útmutatásokat, termelési kimutatásokat, föld, talaj és fűelemzést, víz, levegő, talajvíz vizsgálatokat, illetve dioxin és nehézfém kibocsátást is vizsgáltunk. Ami a kadmiumot illeti, elemeztük az alapanyagokat, a gyárban használt alapanyagokat, nagyon alacsony volt a kadmium szintje, és nagyon alacsony a kadmium kibocsátás a gyártás folyamán. 2004 és 2005-ben végeztünk kadmiumvizsgálatokat, 2004-es eredmények fél milligram per köbméter kibocsátást mutattak, ami megfelel például az üveggyártás kibocsátásának, és az üveggyártás hasonlít ebből a szempontból a téglagyártásra, tehát nem láttunk szignifikáns veszélyes kadmium kibocsátást. Az EPA egy modellezési gyakorlatot is végzett a kadmium eloszlásával kapcsolatban, illetve vizsgáltuk a porba való lerakódását a kadmiumnak, és azt találtuk, hogy nincsen jelentős hatása a gyárnak a kadmium szintre, és ráadásul ezen vizsgálatok során a legrosszabb szenáriókat vettük alapul a fő- és talajvizsgálatok kadmium vizsgálata megint csak megfelelt a tipikus ír eredményeknek, nem volt jelentős kadmium lerakódás. Az EPA ebből azt a következtetést vonta le, hogy a kadmium kibocsátás a gyárból semmilyen környezeti hatással, jelentős környezeti hatással nem járt. 2007-ben ügynökségünk felkért nemzetközi szakértőket, többek között a brit környezetvédelmi ügynökséget, az amerikai ügynökség munkatársait, brit szakértőket arra, hogy peer review-t végezzenek a téglagyár kibocsátásaival kapcsolatban. Megvizsgáltuk a gyárat, kivonultunk a szakértőkkel a gyárba, és ők is vizsgálatokat végeztek. A peer review arra a következtetésre jutott, hogy az írügynökség a szokásos gyakorlatnak eh, megfelelően, a nemzetközi standardoknak megfelelően végezte a munkáját, megfelelő mintavétellel dolgozott. Az EPA vizsgálat eh, következtetései között láttuk azt, hogy azt állapítottuk meg, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy ipari szennyezés okozta az állatok növekedési problémáit. Nincs bizonyíték arra, hogy a kádmium és a fluor okozott elváltozásokat ezekben az állatokban. Köszönöm. Uh, Madam Chair, I uh, Elnök asszony, szeretnék két témáról beszélni röviden. Az egyik az a megközelítés, amelyet a megbízható bizonyítékok megszerzésénél alkalmaztunk, a másik pedig a gyár, gyár kérdése. Először hadd beszéljek a 2009-es jelentésről, amely elsősorban arra vonatkozott, hogy az összes elérhető adatot összegyűjtsük és megfelelőképpen megtekintsünk. 15 tanulmány volt, van ezek közül függetlenek, illetve az ír kormány szervez, szerv, szerve is készítettek tanulmányokat. Az legalapvetőbb kérdés, amelyet meg szeretünk volna válaszolni, az az, hogy van-e támogató bizonyítéka a következő hipotéziseknek a, a farmal, az igazgatással, a táplálkozással, illetve a, a, a genetikával kapcsolatos olyan feltételezések, amelyeket hallottunk, és külön, különösen a környezetszennyezéssel kapcsolatban és az volt a kérdés, hogy valamelyik hipotézis megállja-e a helyét mindent nemzetközi kritériumoknak, a Bradford Hill kritériumoknak megfelelően értékeltünk, és ennek során megpróbáltuk tesztelni az adatokat, és megpróbáltuk felderíteni azokat az okokat, amelyek a hipotézisek kialakulása amelyek a hipotézis kialakulása mögött vannak. Ahogy egyre több adat áll rendelkezésre, úgy bizonytalanodik el a következtetés, hiszen van olyan adat, amely a hipotéziseket támogatja, van olyan, amely pedig nem. A megközelítésünk ugyanaz volt, mint amelyet az éghajlatváltozással, illetve több más hipotézissel kapcsolatban szoktak alkalmazni, tehát a, a bizonyítékokat tekintjük. E, nullától tízig értékelhető a hipotézisek bizonyi hipotézisekkel kapcsolatos bizonyíték, ahol a nulla azt jelenti, hogy semmiféle bizonyíték nincsen hipotézis valóságára, a tíz pedig az, hogy teljesen biztosan erről van szó, tehát hogy megállja helyét a hipotézis. A kilences az, amikor már bűnügyi bizonyítéknak tekinthető a, a, a, a hipotézis valósága. Úgyhogy ezt a metodológiát használtuk itt is, és most el szeretném mondani, hogy mi a, mi a valószínűsége annak, hogy a téglagyár okozta az állatállomány rossz teljesítményét a Brennan farmon. tíz különböző forrásból szereztünk be információt. Az egyik, az első az a gyár kinyitása és bezárásának ténye. Által, általános tanulmányokat készített a környezetvédelmi ügynökség és független intézmények is Kettő erről a kadmiumról szólt, voltak a fluoridról szóló tanulmányok is, és ezeknél a hipotéziseknél is a nulláról kezdtük, tehát arról, hogy a hipotézis valód, valódiságának nincsen bizonyítéka, és innen indultunk el. Körülbelül kettő és három közötti pontszámot értünk el, ami azt jelenti, hogy lehetséges, valószínűleg hihető, tehát gyakorlatilag gyenge annak a bizonyíthatósága, hogy a gyár valóban hozzájárult az állatok egészségének romlásához, és ugye az ötös az a fél út, amelynél a határt meg tudjuk húzni a valószínűség és a nem valószínűség között. Végül pedig hadd mondjam el azt, hogy amikor a hogy hadd beszéljek a dátumokról, a gyár megnyitásának és bezárásának dátumairól. 2003-tól 8-ig a gyárat két viszonylag rövid időszakra bezárták, először 2007 elején, utána pedig 2004, 2008-ban és a bezárások alatt valóban jobban teljesítettek az állatok. Viszont a probléma még mindig fennáll, mégpedig az, hogy az állatok teljesítménye az olyan időszakokban is jó volt, amikor a gyár nyitva volt, és hogy a problémák sporádikusan jelentek meg, tehát ezt a megfigyelést sem lehet teljes mértékben bizonyító erejűnek tekinteni. véleményünk szerint nagyon fontos volt a gyár eight as bezárása után is megvizsgálni az állatok teljesítményét, és a munkatársaink ezt többször is felajánlották a gazdálkodónak, ő azonban azt elutasította. Az elmúlt hét év sor, során begyűjtött adatok, tejadatok bizonyítják a a teljesítmény javulását, de hogyha megnézzük a 2009-es évben a borjak növekedésének növekedéséről szóló adatokat, akkor azt találjuk, hogy semmiféle objektív javulás nem lehet tapasztalni. A 2010-től 12-ig tartó adatokról nem tudok nyilatkozni, mert ezeket nem kaptuk meg. Tehát amikor azt vizsgáljuk meg, hogy a gyár megnyitása és bezárásával kapcsolatos dátumok hogy függenek össze a hipotézisekkel, akkor ezt, e, ezt önmagában nem tarthatjuk bizonyító erejűnek, hiszen körülbelül csak a tízes skálán egy ötös ér el, ezért sok minden más faktor változását is be kell, be kell foglalnunk ebbe, ami az adott tíz éves periódus alatt történhetett. Köszönöm. Köszönöm, most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. Sorry, Mr. Sheridan wanted to... Da, Sheridan. Uh, Madam Chair, I wish just to take one more minute of your time. Elnök asszony, egy további dolgot hozzáfűznék, csak egy további percre van szükségem, csak annak érdekében, hogy egy kicsit rendezem az információkat. Különböző véleményeket hallhatunk arról, hogy a különböző vizsgálatok hogyan értelmezhetők, illetve azok eredményei hogyan értelmezhetőek. A meghívó levélben az állt, hogy a szakbizottság többsége úgy gondolja, hogy valószínűleg a téglagyár szennyezése okozza a problémát, a bizonyítékok nem támasztják ezt alá, de mint semleges, nem tudományos megfigyelők, akik nem tudják, akik megpróbálják megítélni a helyzetet, az a lehetőségek, az a lehetőségük, hogy esetleg a bizottsághoz forduljanak az ügyel, és a DJ Sanko illetékes hatóságai, így például az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség megvizsgálhatnák ezeket a vizsgálatokat, ezt az ügyet, és ezáltal a petíció egy független szakértői véleményt is kapna, amelynek alapján saját konklúzióit is levonhatná ebben a nagyon bonyolult kérdésben. Én ezt az eljárást javasoltam. Köszönöm szépen. Nos, akkor megadom a szót a petíció benyújtóinak, mert ők is hozzá szeretnének tenni valamit. Thank you very much. Um, just a couple of points on, on... Köszönöm, bocsánat, csak néhány dolgot tűznék, fűznék ahhoz, amit a minisztérium képviselője mondott. Nem gondolom, hogy a, az EPA nagyon átláthatóan rögzítette volna azokat a kadmium adatokat, amelyekkel dolgozott, beszéltek itt az üveggyárakról, meg a téglagyárakról, a valóság pedig az, hogy 2004-ben 23 g kadmium szintet találtak, ami 120-szorosa az engedélyezett kadmium szintnek. 0,15 lenne a határérték, az akkori mérés pedig 24 g per óra kibocsátás volt. Tehát amikor azt mondják, hogy nincs bizonyíték kadmium kibocsátásra eh, a gyárból, eh, amely befolyásolhatta volna a szarvasmorhák egészségügyi állapotát. Eh, nos, ez egész egyszerűen nem igaz. Ami pedig a vérvizsgálatot illeti, az is tényszerű, hogy több mint 200 vérvizsgálati minta magas kadmium szintet mutatott egy laboratóriumban. De mielőtt ezt 2000 résznyi kadmium szintet találtak meg a vérben. Mielőtt a fertőzés történik, történt 200-as szintet állapítottak meg, majd ezt követően találtak olyan állatot, amely 400 per millió szintet tartalmazott, amelynek a vére 400 per milliót tartalmazott, ami azt jelenti, hogy potenciálisan fertőzött volt ez az állat. És a kérdés az az, hogy hogyan lehet 250 mintát megfertőzni egy elismert laboratóriumban kadmiummal. Ugyanis a kadmium az nem fordul elő ilyen mennyiségben a természetben. Egy elismert laboratóriumban mégis megtörtént úgymond, hogy fertőződött 250 minta. Ráadásul két minta el is tűnt. Nem tudjuk, hogy hova tűntek, nem vizsgálták meg. Aztán a későbbi minták a farmról szintén eltűntek. Az Európai Bizottság azt fogja majd mondani, hogy a gyár megfelelt az előírásoknak, és függetlenül vizsgálták a munkát, valamint hogy a gyár mindent megtett a kadmium kibocsátás csökkentésére, amelyet egyébként egy olyan műszerrel próbáltak enyhíteni a károkat, amely rosszul volt beállítva, és fele olyan kibocsátási értékeket mért, mint amilyenek valójában voltak. Egyébként az EPA is később azt mondta, hogy a Florid monitor kalibrációját eh, meg akarja vizsgálni. Három éve akkor már rossz adatokat mért ez a berendezés. 21-es eh, kibocsátási szintnél 10-es kibocsátást mért ez eh, a monitorozó eszköz. Ez megint csak nem hangzott el ebben az előadásban. Azt gondolom, hogy talán most egyelőre csak ennyit mondanék. Normal ar fi fost să vă dau cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Köszönöm. Majd a végén is megadom a szót önnek, második petíció benyújtónak is megadom a szót most. On Michael Sch Szeretnék Michael Sheridan által mondottakhoz hozzászólni, ugyanis azt mondta, hogy négy következtetést vontak le az ügynökségközi jelentésben, említette a, Chavez, említette a Chávez jelentést, amely azt állítja, hogy a talajok nehezen művelhetők, és a tápanyagtartalom nem különbözik a többi ír farmon található tartalomtól, ugyanakkor azt nem mondta meg, nem mondta el, hogy a a, a, a Dembrennen farmján végzett módszerek nem voltak megfelelően produktívak. Aztán azt is mondta, hogy az emberi megbetegedések nem változtak az adott területen. Az egészségügyi hatóságok képviselője nem látogatta meg a farmot, nem beszélt a családdal és nem készített orvosi feljegyzéseket. Köszönöm. Van-e még valaki a petíció benyújtói között, aki beszélni akar? Ha nem, akkor megadjuk a szót az Európai Bizottságnak. Este a doua oară când mă întrerupeți și trecem la comisie. Ön, ön már másodszorra szakítanak meg. E, most a bizottságnak adom meg a szót, utána kaphatják meg a szót. Thank you, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Beszélni fogok egy kicsit arról, a vizsgálatról, amelyet a bizottság végzett el a téglagyárral kapcsolatosan. Valamint arról, hogy a téglagyár milyen kibocsátásokat bocsátott ki. Az 1996-os irányelvhez viszonyítva. Ez az irányelv azt követeli meg, hogy a lehető legjobb hozzáférhető technológiát alkalmazzák a különböző létesítmények az emissziók csökkentésére, az irányelv sok-sok ipari ágazatra kitér, ilyen például a kerámia ágazat is, ezek mind a hatája alá tartoznak, és ezáltal a kérdéses téglagyár is ennek az irányelvnek a hatája alá tartozik. Az Európai Bizottság már többször is felvette a kapcsolatot a petíciós szakbizottsággal, hogy az eredményeket ismertesse, és talán összegezném a monitorozási adatokkal és az engedélyeztetéssel kapcsolatos adatokat, amelyeket eddig megkaptunk. Először is megvizsgáltuk, hogy a téglagyár engedélyeztetésre vonatkozó adatai mennyiben vágnak össze az Európai Uniós szinten elismert legjobb hozzáférhető technológia fogalmával. Ezzel kapcsolatosan egy referencia dokumentumot készítettünk el, BREF rövidítés alatt szoktuk ezt emlegetni, és ez vizsgálja a legjobb hozzáférhető technológia alkalmazásának kérdését. Tehát az engedélyezés és ez az említett dokumentum volt a vizsgálataink tárgya, és mi azt találtuk, hogy az engedélyeztetés megfelel a hatályos szabályoknak, ezt közöltük a bizottsággal, a szakbizottsággal. Emellett az adatmonitorozással is foglalkoztunk, össze hasonlítottuk az adatokat magával az engedélyez megjegyzés engedélye, engedélyeztetési folyamatban szereplő adatokkal 2001 és 2006 közötti időszakban a szabályoktól való eltéréseket tapasztaltunk. Különösen a fluorid kibocsátásra vonatkoznak ezek, tíz alkalommal tértek el a a szabályos határértékektől, a kloridok esetében négy alkalommal, és más egyéb alkalmakkor is eltértek más anyagok esetében. Az írhatóságok a téglagyár számára előírtak bizonyos korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék a hibás gyakorlatot. Megnézve az engedélyt, és a határértékek megszegését, valamint azt, hogy az írhatóságok milyen lépéseket tettek. Nem tudjuk megállapítani, hogy az irányelv rendelkezését megsértette volna konkrétan a téglagyár. A 2001-2006 közötti adatokat vizsgáltuk. Tehát a számunkra rendelkezésre álló információk alapján ez a helyzet. Egy további szempont az, hogy az IPPC irányelv az Európai Unióban csak 2007. október 30, 30-án lépett hatályba EU szerte teljes mértékben átfogóan. Ennyiben hagynám, köszönöm. Mare voi da cuvântul doamnei Prendergast. Most pedig akkor Prendergast asszonynak adom meg a szót. I, I think the need to find a solution. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy szükséges megoldást találnunk erre a petícióra. Nagyon nagy a zavar a tudományos eredmények között sok írhatóság készített jelentést, és ezek ellentmondásosak ezért is szeretném azt, elnök asszony, hogyha ezt a petíciót, valamint az összes tudományos adatot benyújtaná a közös tudományos tanácsnak, amely megvizsgálná az eddig gyűjtött bizonyítékokat független módon. Azt gondolom, hogy az ilyen független vizsgálat nélkül nekünk képviselőknek nem lehet észszerű következtetéseket levonnunk a petíció érdemeivel kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig akkor megint asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én már nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, de tagja voltam akkor, amikor Brennan úr először járt nálunk. Sajnálatos módon ez a petíció már nagyon régóta az asztalunkon hever, anélkül, hogy megoldást tudtunk volna találni. Azt gondolom, hogy mi szimpatizálunk Brenner úrral, és segítünk abban, hogy megtalálj, hogy, hogy megnyugtató megoldást találjunk. Nagyon örülök annak, hogy a tagállam is most először elküldte a képviselőit, és beszámoltak az írkormány képviselői mindarról, ami eddig történt hatósági vonalom. Az is megnyugtató, hogy a gazdaság most jobban működik, mint korábban. Megismétlem azt, amit a legutóbbi alkalommal is mondtam. Tudományos intervencióra van szükség. Meg lehet hallgatni persze a két felet, de egyértelmű, hogy még a következtetésekkel kapcsolatban sem tudnak megegyezni a felek. Nagyon nagy az ellentmondás eh, a kadmium eh, szinttel kapcsolatban, amit eh, és, és az Európai Bizottság is én ezt javasolta, de egyébként Sheridan úr is javasolta azt, hogy a JRC-hoz utaljuk ezt az ügyet annak érdekében, hogy ez a Joint Research Committee vizsgálja meg az egész ügyet, a tudományos bizonyítékokat, és tegyen számunkra javaslatot, hogy hogyan lehet tovább lépni. E, szeretném azt is tudni, hogy Dan Brennan mit gondol erről a javaslatról, mert úgy vélem, hogy azért fordult az Európai Unióhoz, mert nem bízott a nemzeti hatóságaiban, és amennyiben egyetért ezzel a javaslattal, akkor én magam is támogatnám ezt a javaslatot. Tehát, hogyha a petíció benyújtója nyitott erre a gondolatra, Eh, és a tagállam is nyitott arra, hogy teljes mértékben együttműködjön az Európai Unió eh, eh, szakértőivel, akkor azt gondolom, hogy ez a legjobb módja annak, hogy talán lezárhassuk ezt az ügyet. Tudjuk, hogy volt probléma. Azt mondani, hogy ennek több oka van, lehet, hogy tényleg erről van szó, de ez nem vigasztalja a petíció benyújtóját. Tehát jó lenne, hogyha az Európai Bizottság képviselője is szólna erről a javaslatról, illetve Brennan úr is szólna arról, hogy el tudja fogadni ezt a javaslatot, tehát hogy az Európai Unió szakértőit vonjuk be ebbe a munkába. Kelly úr, öné a szó. Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy semmi személyes érdekem nem fűződik ehhez az ügyhöz, mert a választókerületemen kívül esik de megpróbálom a dolgot megvizsgálni a petíció benyújtójának szemszögéből. Jó, hogy itt van ma mindkét fél. Nem tudom, hogy korábban az államért nem képviseltette magát. Jobb lett volna, a helyet, hogy most így elhúzódjon ez az ügy. Jó lett volna mindenki, itt lett volna első ízben, hogy meghallgassuk mindkét félt. Ez nem arról szól, hogy bűnbakot keressünk, hanem arról, hogy megpróbáljunk megoldást találni. Mindkét szemszögből nézve az ügyet, azt látom, hogy az állam eleget kötelezettségeinek, elvégezte a vizsgálatokat, és megtörtént a vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása is. Így úgy érezhették ezek a hatóságok, hogy a bizonyítékok nem kielégítőek. Ugyanakkor azt, hall, azt is hallhattuk, hogy egy laboratórium hibát követett el, bizonyos vérminták eltűntek. Mondhatjuk azt, hogy hát ez egy szerencsétlen ügy volt, szerencsétlen eset volt, ugyanakkor azonban a személyesen érintettek esetében ez nyilvánvalóan alása a belénk vetett bizalmat. Az állami hatóság azt mondja, hogy jó, hibát vétettünk, és ez a vége. De, vége. de hogyha egy gazdálkodó vagy egy gazda vég, ejt, vét ilyen hibát, akkor őt nagyon súlyosan megbüntethetik adott esetben. Ha megnézzük Dembrenen szemszögéből az ügyet, ami a farmján történt, annak alapján logikus volt azt feltételezni, hogy ez valószínűleg összefügg valamilyen módon a téglagyár tevékenységével. Legyen ez bizonyított, avagy sem, ez mindenképpen problémákat okozott számára, és nyilvánvalóan ő úgy érezte, hogy utána kell járni az ügynek, és egy végleges választ szeretnek kapni, illetve kompenzációt, jóvátételt is várhat adott esetben. Ez egy kivételes eset, ezért én Pendergast és McGinnis kollégáimhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy talán a bizottságnak kellene megvizsgálni az ügyet és javaslatot tennie az ügy megoldására. Ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy a bizonyítás ne a petíció benyújtóját terhelje. Ugyanis, hogyha az ügy valóban úgy áll, ahogy, és pénzügyi és érzelmi károkat is okozott, akkor mindenképpen jóváltétel illeti meg az állam részéről, vagy a téglagyárgy részéről, vagy akárki részéről. Hogyha belegondolnak, a petíció benyújtójának helyzetébe helyezkednek, akkor úgy gondolhatják, hogy ez egy logikai. Arra jutnak valószínűleg, hogy ez egy logikai, logikus megközelítés, logikus lépés volt az ő részéről, hogy hozzánk fordul. Köszönöm szépen. You have the floor. Thank you very much, Madam Chairperson. úr, kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy itt azért tényleg van egy nagy probléma. Számomra az ügy kezdete óta teljesen nyilvánvaló, és így már tíz éve fut ez az ügy, hogy e, és hadd mondjam el, hogy én ugyanazon a környéken gazdálkodom, ahol Dan Brennan. és nekem semmi kétségem nem volt a farmon történő eseményekkel kapcsolatban, valamint amikor láttam a vizsgálatokat, kétségem sem volt azzal kapcsolatban, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Eleve az volt a kiinduló pont, hogy azt bizonyítsák be, hogy Dan Brennan rossz gazdálkodó. Tehát vagy a gazdálkodási módszerei, vagy egyéb okból kifolyólag ő felelős azért, hogy az állatai lassabban nőnek és kevesebb tejet adnak. Egyébként Dan Brennannek nagyon jó hírneve van, és én gazdálkodóként és a szomszédjai nevében is elmondhatom, hogy egy kiváló mezőgazdasági vállalkozóról van szó, és kiállunk mellette azt gondolom, hogy az állami ügynökségek jelentéseinek célja az volt, hogy összezavarják az ügyet. Mint egy Cleary úr is itt mellettem mondta, az ügy egyes tényelemeit szándékosan ignorálták, azt, hogy nehéz fémből nagy mennyiséget találtak a farmon, illetve azt, hogy, és azt is ignorálták azt az alapvető tényt, hogy 99-ben elkezdett zuhanni a termelés, és 2008-ig tartott ez a zuhanás. Mindenki tudja, hogy történelmi tény például, hogy Írországban Eh, egy eh, építési boom eh, zajlott. Itt pedig arról beszélünk, hogy 99 és 2008 között ezen boomot támogatandó a téglagyár napi 24 órán keresztül gyártotta a téglát az építkezésekhez. 2007 után, a válság után, a pénzügyi válság után csökkent a téglagyártás, és 2008-ban leállt a téglagyártás, amikor Írországot ténylegesen elérte a, a válság, és leálltak az építkezések, akkor állt le a gyár is. Dublinban tegnap láttunk két ö, darut, azelőtt két-három évig nem láttunk építkezési darut, és a boom idején pedig több száz darut lehetett látni Dublinban, ahogy az ember a repülőtérre ment. 2009-től 99-től 2007-ig a termelés a gyárban növekedett, a farmon pedig csökkent. Most viszont e, egy csodálatos élmény meglátogatni ezt a gazdaságot, mert e, azóta e, komoly növekedés és javulás állt be az állatok, állatok állapotában. Nem engedélyezte, hogy bejöjjenek a tudósok, mert szemmel látható. Nagyon komoly pénzekbe került neki az is, hogy két hetente, tíz éven keresztül a, kísérleteztek az állatain annak érdekében, hogy hogy bebizonyítsák, hogy ő rossz gazdálkodó. Az utóbbi két évben nem adott engedélyt ilyen vizsgálatokra, és én ezt teljesen megértem. Én sokszor jártam ezen a part, a, ebben a gazdaságban az elmúlt tíz évben, teljesen nyilvánvaló, hogy akkor volt valami káros hatás az állatokra, most pedig nem. Ha a fákat megnéztük, a gazdaságban 2003-2004 környékén teljesen nyilvánvaló volt, hogy a fákat is károsítja valami. Most viszont egészségesen néznek ki a fák, mert már négy éve zárva van a téglagyár. meghallgatva az előadások egy részét, akik azt mondták az előadók, hogy nincs szignifikáns bizonyíték, vagy nincs bizonyíték arra, hogy lassabb lett volna az állatok növekedése. Hihetetlen, hogy szakértők ilyen nyilatkozatokat tegyenek. Nekem itt van egy listám több ezer vérmintáról, vérvizsgálatról, amelyek azt mutatják, hogy egyes mintákban sokkal több kadmiumot találtak, mint a megengedett szint. Még jóval azelőtt kimutatták ezeket a magasabb értékeket, hogy ez a labor szennyeződés bekövetkezhetett, és aztán a labor szennyeződés bekövetkezése utáni mintákban is találtunk magasabb szinteket. Ráadásul ez egy elismert laboratórium, azt sem, azt se felejtsük el. Az pedig, hogy eltűntek minták, és a mai napig nem tudják, hogy hol vannak szintén hihetetlen. E, én, ha gazdálkodóként, vagy Dan Brennan gazdálkodóként ilyen jellegű és súlyú hibákat követne el a munkánkban, mondjuk e, az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer keretében követnénk el ilyen súlyú hibákat, akkor iszonyatos bírságokat kapnánk az Európai Uniótól. Hol van az igazság? Hol találhat igazságot egy egyéni gazdálkodó, aki csak a munkáját akarja folytatni, és már több százezer eurós veszteséget szenvedett el az elmúlt 10-12 évben. Nem sokat tudok erről a Joint Research Committee-ről, amit most itt javasoltak, és nem sokat tudok Tudom, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség létezik, arról tudomásom van, de ahhoz ragaszkodnunk kell, hogy Dan és a szakértői részt vehessenek ebben a folyamatban. Bármilyen csoport vizsgálja ezt az ügyet, azt gondolom, hogy egy szinten följebb kell lépni. Nem sok értelme van annak, hogy újra és újra idejöjjünk, anélkül, hogy valami fajta eredményt látnánk. Az a jelentés, amit írtak, és amely kényelmesen eltekint egy sor ténytől, azt gondolom, hogy ezt, ezt át kell írni, mert, mert sértő Dan Brennanre és a családjára nézve. Az, hogy szakértők ilyen könnyedén eltekinthetnek a tényektől, és így írhatnak jelentést, Kridi úr itt közbeszakított a 2006-os adatokról beszélő bizottsági tisztviselőt. Úgy tűnik, hogy a 2008-2009-es adatokkal viszont a bizottság sem akar foglalkozni. Köszönöm. Köszönjük. Miranda asszony kap szót. Presidenta, este no es un caso aislado, es un caso para... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, egyszeri esetről van szó. Én is egy tejtermelő országból érkezem. Írországhoz hasonlóan. És a hatóságok nem hajlandóak előrukolni a szükséges bizonyítékokkal, amikor Dávid Góliát elleni harcáról van szó. A mi delegációnk támogatja a petíciót többféle okból, nem elégséges az átláthatóság, bizonyos bizonyítékok felett szemet hunynak, hibákat követtek el, a vizsgálatok nem voltak függetlenek, éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó a javaslat, amely, amelyet megtettek, letettek az asztalra. És hát hat évről van szó, ez egy nagyon hosszú idő egy mezőgazdasági gazdálkodás számára, hosszú időszak ez az emberi és az állati egészségügyre nézve is, és a legérdekesebb az, hogy a petíció benyújtójának kell a bizonyítékokat meghoznia. A bizottság legutóbbi válaszában, október 26-ai válaszában arról szól, hogy az engedélyek szabályainak nem megfelelő betartásáról van szó, szóval ez nem elég, ezt részletesebben behatóban meg kell vizsgálni. És úgy gondoljuk, hogy a tagállamokban érvényben levő irányelveket igenis szigorúan be kell tartatni, és itt bizonyítékok azt mutatják, hogy a téglagyár esetében ez nem történt meg. Egy további indok a részünkről az, hogy az ír kormány ugye azt mondja, hogy bizonyos ásványi anyagokban hiány mutatkozott, és ez normális betegségekhez vezet, Melyek ezek a betegségek? Ki tudhatná ezt jobban, mint maga a gazdaké? Nap mint nap ott van az állatokkal, és világosan látja, hogy milyen betegségben szenvednek az állatok, és milyen nem. Úgy gondolom, hogy nem elég semleges az eljárás, mi a petíció benyújtóját támogatjuk. Köszönjük szépen, Miranda asszony. Van. Bertmán asszony kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, Ausztria a hazám, ez egy hegyvidéki ország, mi is gazdálkodunk, mezőgazdasággal foglalkozunk, és hogy ma még mindig vitatkozunk eh, vitatkozzunk kell a fémekről és azok hatásáról, ez számomra sokkoló. Annak idején, amikor 6-7 éves kislány voltam, a 70-es években, akkor feltárták a fémek hatását az állatok egészségére és az emberek egészségére, azóta ismert ez a tény, ezért egyértelműen támogatni tudom a petíció benyújtását, úgy gondolom, mindenképpen egy teljesen független és átlátható vizsgálatra van szükség. Egyszerűen sokkoló, hogy Európában ilyesmi manapság még megtörténhet. De hát jó, ez a helyzet. A petíció benyújtójának természetesen meg kell téríteni a költségeit, természetesen ő próbálja feloldani a meglévő gondokat, problémákat. Én nem értek különösebben a mezőgazdasághoz, de úgy úgy látszik a többi hozzászólásból, hogy ő egy jó gazda, tehát vegyük tudomásul, hogy ő aggódik az állatállománya egészségéért, és hát mindannyiunknak vannak családtagjai, ő ismeri az ő állatait, azok a szűkebb környezetéhez tartoznak, hát nyilvánvalóan ő tudja leginkább megállapítani, hogy az állatai milyen betegségben szenvednek, és betegek -e vagy sem. Tehát, hogy ilyesmiről vitatkozni kell. Tehát, kedves bizottság, lendüljenek akcióba, tegyék meg a szükséges lépéseket, legyen egy vizsgálat, a költségek megtérítése egy másik dolog, és én azt kérném, hogy a petíciót ne zárjuk le mindaddig, amíg nem sikerült feltárni százszázalékosan a tényeket, annak érdekében, hogy aztán ehhez már tényleg ne legyen senkinek megjegyzése. Ne reprezentantul comisiei, domnul uh, Kir Andrew, aveți cuvântul. Köszönöm. Andrew úr kap szót a bizottság részéről. I think, um, in terms of providing... Azt hiszem, hogy a reakció való a bizonyos további független nyomozás, illetve vizsgálatot illetően, hát egy kicsit nehezen tudom eldönteni, hogy a bizottság szempontjából én most mit ígérhetek meg, vagy mit nem. Tovább tudunk vizsgálódni, de nehéz számomra egy ö, konkrét ö, ígéretet tenni. A petíció benyújtójától, képviselő, az ő képviselőjétől és támogatóitól hallom, hogy szeretnék, hogyha valamiféle vizsgálat elindulna, úgy tűnik, hogy inkább a kadmium szintre összpontosít az ő kérésük az állatok helyett, és magára a téglagyárra szeretne összpontosítani, ha jól értem. De az elkötelezettséggel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy most hogy folyjon tovább a vizsgálódás, én nem tudom, én jelenleg a, határaim, a határokat elértem, ennél nem tudunk tovább lépni. Köszönöm, a petíció benyújtója e, kap szót, hogyha kíván valamit mondani. Köszönöm, e, elnök asszony. Én csak szeretném, hogyha újra azzal foglalkoznánk, ami itt történt. Ne tévesszük szem elől az állatokat. Ugyanis nagyon nagy számú állat szenvedett ezektől az egészségügyi problémáktól. Ennek a vizsgálatnak a célpontja pedig végig az volt, hogy nem a téglagyár felelős ezért. Teljesen nyilvánvaló, hogy voltak hatások, környezeti hatások a farmon. Láttuk a szenvedő állatokat. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a jelentések végén található ajánlások eh, gyakorlatilag abban merülnek ki, az az, hogy nem a téglagyár felelős ezekért a dolgokért. Eh, de az állatok tovább szenvedtek, és eh, amikor ezek a szakértők elmentek onnan, az állatok tovább szenvedtek. Viszont amikor bezárták ezt a gyárat, azóta javult a termelés és az állatok helyzete is, jelentős mértékben javult ebben a gazdaságban. Kapcsolódott a mikrofon sajnos mondat közben. Because you don't push the micro. Nyomja meg még egyszer a mikrofon bekapcsoló gombját, legyen szíves. Zon? Oké. Okay. Yeah. Can you hear me now? I'm... Most már hallatszik? Nagyon sajnálom. Ennyit mondanék, ennyit akartam mondani, de ha egy független vizsgálat, tudományos vizsgálat lesz megtartva, akkor kérem, hogy legyen nyitott ez a testület az összes információra, ami rendelkezésre áll, mert ezekben a jelentésekben nem szerepel egy csomó információ, lesöpörtek az asztalról egy csomó információt, olyan információkat, amelyek relevánsak lettek volna. Én, én pedig az Európai Bizottságot talán arra kérném, hogy mivel az előző ülés óta mi küldtünk nekik EPA-s adatokat a téglagyárról, mégpedig adatsorokat, december, 2008 decemberében zárt be ez a gyár, ez a mikrofon is kikapcsolódott sajnálatos módon, így aztán nem halljuk, amit a maguktól kapcsolódnak ki a mikrofonok. Tehát 2007 novemberében és 2008 októberében eh, küldtünk eh, adatokat eh, az Európai Bizottságnak, hogy megsérti ez a cég a fluorkid kibocsátásra vonatkozó szabályokat, és ennek ellenére az Európai Bizottság csak 2006-ig vizsgálta. 2000 2007. október 30-án életbe léptek az új szabályok, és nekünk voltak adataink 2007. novemberéből, hogy megsértették a szabályokat. Többszörösen megsértették a szabályokat. 380 eseményből 370 esetben túllépte a flór kibocsátás a határértékeket. Én személyesen küldtem el McEnroe úrnak ezt a, az adatot, ami egyébként az EPA nyilvánosan hozzáférhető adatbankjából származik. És most úgy azt mondják, hogy nem tudnak ezekről az adatokról, vagy nem veszik figyelembe azokat. Van-e még valaki a petíciósok közül, aki szólni szeretne? Én, én McEndrew úrnak azt szeretném, eh, azt kérdezem, hogy válaszoljon erre az utolsó felvetésre. 370 a 390-ből azt jelentette, 390 vizsgálatból 370 esetben a határértékeket átlépték. Ez nem szignifikáns? Erre válaszoljon. Megint asszony. Én pedig azért kértem szót, mert Brenner úrtól szeretnék hallani valamit erről a javaslatról azt gondolom, hogy más szinten kell ezt az ellentmondást feloldanunk. Tudom, hogy elhangzottak itt konkrét és súlyos kérdések, de kérdezném a petíció benyújtójától, hogy támogatja-e azt a képviselői álláspontot, miszerint nyitva tartjuk ezt a petíciót, és a legmegfelelőbb tudományos testületnek továbbítjuk, mégpedig annak fényében, amit az Európai Bizottságtól útmutatásként kapunk. Tehát én azt szeretném, hogyha Brennan úr megragadná ezt a lehetőséget. Köszönöm. Akkor ezen vita fényében is megállapítható, hogy ez a, ez a, a vita, ez a, ez a petíció nyitva marad, a két fél dokumentumait pedig meg kell újra vizsgálni tudományos módon. A bizottság eh, koordinátorai fogják a legjobb döntést meghozni az ügyel kapcsolatban. Az Európai Bizottságtól pedig azt kérjük, hogy eh, független módon vizsgálják meg ezt eh, a, ezt a témát a közös kutatási bizottság tanács bevonásával. Következik hat petíció, a franciaországi, olaszországi, belgiumi, eh, németországi és írországi eh, petíciókkal kapcsolatban, madár, madarak eh, védelmében születtek ezek a petíciók 886 per 2005, 530 per 2006, 1091 per 2007 és 1374 per 2010-es petíciókról van szó. Most pedig megadom a szót a petíció benyújtójának, Jean-Claude Domon úrnak, aki a belga királyi társaság a madarak védelméért nevében érkezett ide hozzánk. Köszönöm, elnök asszony. 2005-ben 90 ezer aláírással nyújtottuk be ezt a petíciót, köztük több száz máltai aláíró is volt, és annak azt kértük, hogy vizsgálják felül azokat az európai szabályokat, amelyeknek Máltának is meg kell felelnie. Málta kapott egy átmeneti időszakot arra vonatkozóan, hogy a madarak védelméről szóló szabályokat betartsa. 2008-ban lejárt ez az átmeneti időszak, most 2012-ben vagyunk ez egy átmeneti időszak volt, reméljük, hogy most már lezáródnak ezek a e, dolgok. Az Európai Bizottság nem kapta még meg Máltának a jelentését erről. E, Málta ugyanis semmilyen hajlandóságot nem mutat e, arra vonatkozóan, hogy a vándormadarak mészárlását leállítsák, időt kívánnak nyerni, a máltai vadászok kedvébe szeretnének járni. Nem csak saját állatait írtja ki Málta, hanem a Európa nagy részének védett madarait is írtják. A madarak közös kincsünk, csak úgy, mint a kultúra és a történelem. Egy ország sem engedheti meg magának, hogy a szabályokat megszegve ezt a közjót eh, elpusztítsa, a biodiverzitást elpusztítsa. A belga királyi társaság a madarmak védelméért azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy a legnagyobb határozottsággal lépjen fel Máltával szemben, hogy azok tartsák be a eh, madarak védelméről szóló szabályokat. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig eh, Péter Kolénak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném a máltai tavaszi vadászatról szóló jogszabályt megemlíteni. A bizottság úgy, ért, úgy értelmezi, hogy a tavaszi vadászatnak a korlátozása már is jó lépésnek minősül a madárvédelem területén Ugyanakkor a bizottság úgy gondolja, hogy ez a jogszabály pontosan eh, megegyezik a 2009-es bírósági ítélettel, amely elítéli a 2004 és 2007 közötti döntéseket a tavaszi madárvadászatról. Az ezévi tavaszi vadászat eh, lehetséges megnyitásával kapcsolatban is nagyon szorosan nyomon kötve, követjük a helyzetet, és ö, eh, megerősítettük a máltai hatóságok felé, hogy követniük kell, meg kell felelniük az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. A jelenlegi tavaszi vadászat megnyitási lehetőségeit most vizsgálja egy máltai kormánybizottság, és ezek esetleg lehetségesek a madárvédelmi irányelv bizonyos cikkeinek értelmében. Ugyanakkor a bírósági ítélet, a 2009-es ítélet is helyet ad bizonyos kivételeknek, abban az esetben, hogyha az adott körülmények megfelelnek a madárvédelmi irányelvben lefektetetteknek nagyon fontos, hogy az eltéréseket nyomon kövesse a máltai kormány. Elismerjük azt, hogy a tavalyi a tavalyi döntés nem volt még teljesen megfelelő, hogy van még javítani való, és felszólítottuk a máltai kormányt arra, hogy szigorúbban és gondosabban döntse el azt, hogy az idei tavaszi vadászat engedélyezése milyen mértékben lehetős, lehetséges. A madarak befogásával kapcsolatban jogsértési eljárást indított el a bizottság Málta ellen, amiatt, hogy a madarak csapdázása 2004-től kezdve nem volt megfelelően szabályozott négy, négy fajról volt szó, tavaly ősszel már csak egy fajnak a csapdázását engedélyezték, de még ez is ellentétes volt a madárvédelmi irányelv rendelkezéseivel, és ezért most egy indoklással ellátott véleményt adtunk, küldtünk el a máltai kormánynak. A bizottság továbbra is szorosan nyomon fogja követni a máltai helyzetet, és azt, hogy a máltai kormány meg megteszi a megfelelő intézkedéseket a madár, madarak védelmében. Köszönöm. Mulțumesc și eu. Dorește cineva din sală să intervină? Köszönöm. Van-e valaki itt a teremben, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához? Miranda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mi frakciónk támogatja ezt a petíciót, mi úgy gondoljuk nem szabad lezárni hiszen úgy tűnik, a probléma egyelőre megoldatlan. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a diverzitás, biodiverzitásról szóló irányelvet mindenképpen végre kell hajtani, és alkalmazni kell, úgy tűnik a tagállamok ezt félváról veszik, ezt láthatjuk Málta esetében is. 8000 madarat gyilkoltak le 2004-ben Máltán, éppen ezért támogatjuk, hogy maradjon nyitva a petíció. Vina, în concluzia celor discutate Köszönöm, ha nincs más, aki hozzá szeretne szólni ehhez a témához, akkor megállapítom, hogy ez a petíció nyitva marad, és továbbra is figyelemmel kísérjük a sorsát. 17-es napirendi pont következik a 15, az 1518 per 2008, 79, ez megint csak egy, Bulgáriával, egy madárvédelmi petíció Bulgáriával kapcsolatos, és itt van közöttünk a 10 az 1518 per 2008-as petíció benyújtója, Irina Matejeva, a Bolgár Madárvédelmi Társaság nevében fog egy PowerPoint bemutatót tartani. Thank you, Madam Chairperson. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak már másodszor a petíciós szakbizottságba. Röviden szeretnék az 1518 per 2008-as számú petícióról beszélni, illetve a 997 per 2007-esről, és szeretnék jó hírrel szolgálni. Szerettem volna jó hírrel szolgálni, de sajnos nem tudok. Ugyanis a helyzet eh, ezekkel a petíciókkal kapcsolatban továbbra is ugyanolyan kedvezőtlen, sőt bizonyos esetekben romlott. a Natura 2000 madárvédelmi területek kijelölésével kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy még mindig nem határoztak meg jóváhagyott különleges madárvédelmi területeket, illetve a madárvédelmi területek jóváhagyása, annak a tíz területnek a jóváhagyása még nem történt meg. A bizottság ugyanúgy kezeli őket, mintha már jóváhagyottak lennének, de a bolgár jogszabályok értelmében még nem azok. Ezeken kívül még van egy sor olyan különleges madárvédelmi terület, amelyet szintén nem hagytak jóvá gazdasági okok miatt. Ezek közül az egyik a Rilai terület, amely Bulgáriában délnyugaton található. Ezt pedig azért nem tették meg, mert ott nagyon fontos sielő területek találhatók, a másik pedig Kaliakra területe, amelyen szélturbina farm kifejlesztését tervezik, de erről majd később részletesebben is beszámolok. A részünkről, illetve az Európai Bizottság részéről megtett erőfeszítések ellenére ezzel a két területtel kapcsolatban semmiféle javulás nem várható, ha csak nem próbálunk meg határozottabban fellépni. A kaliakrai különleges madárvédelmi területtel és a 900 és, és a 997-es petícióval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy Dobrudzsai szélturbinákon folytatott munkálatok egyre intenzívebbek. Jelenleg ...3928 szélturbina működik ott, és úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon gyorsan épülnek folyamatosan a szélturbinák, sőt, egy, e, sőt új szélturbina farmok építését is jóváhagyták a tavalyi év folyamán, és ez a rendkívül gyors ütemű fejlesztés Bulgária nagyon kis részén, Dobrudzsán megy végbe, ahol a e, költöző madarak fajaira nagyon-nagyon rossz kihatással van mindez, globális szinten károsítja a madarak helyzetét, úgyhogy nem csak a konkrétan a dobrúdzsai körzetre vonatkozik ez, hanem általában véve a madarak helyzetére globális szinten. A az, által, az a megszokott élőhelyüket elveszítették ezek az állatok, és a tanulmányaink értelmében azt láthatjuk, hogy a, a költöző libák a, költöz, a költő helyükre nem tudnak már eljutni, ezek, ezek a helyek kaliakra körzetben voltak találhatók, és ezért teljesen ellehetetlenül a létezésük. A kaliakrai szél turbina projektről a, a, először azok a hírek keltek szányra, hogy ezek nem fog megvalósulni, de most már elkezdődött a szélturbinák építése, tehát lesz itt mégiscsak szélturbina farm. Ezen kívül a területen található szélturbina farmok kibővítése most más fajokat is fenyeget. A fekete fekete begyes. A kormány ugyanis előzetes engedélyteket adott engedélyeket adott ki. Tehát most ebből a szempontból nagyon fontos, hogy azon, azonnali Azonnali reagálásra van szükség, hiszen máskülönben elveszítjük ezeket a területeket az érintett madarak számára, és fontos, hogy az érintett területeket védett területekké nyilvánítsák mielőbb, és emellett a nem megfelelő eljárás miatt eljárásra is sort kell keríteni mielőbb, és ezért az Európai Bizottságtól is azt kérjük, hogy mielőbb lépjen az ügyben, és kérjük a petíciós szakbizottságot, hogy próbáljon meg az Európai Bizottságra hatni annak érdekében, hogy az, az a bolgár kormányt arra kényszerítse, hogy eleget tegyen a madárvédelmi irányelvnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Misszió Europene dau cuvântul doamnei Penceva. Most pedig megadom a szót Pencsev asszonynak a bizottság részéről. Köszönöm. A Szeretném megköszönni a petíció begyújtójának az összes információt, amit elküldött, és eh, a képviselőknek is, hogy proaktívan állnak eh, ehhez a problémához. Eh, tényfeltáró látogatást tettek Bulgáriában 2010. júniusában. Ami az itt felvetett kérdéseket illeti, szeretném tudatni önökkel, hogy különböző nem kormányzati szervezetekkel állandó kapcsolatban állunk, és további információkat kapunk ezzel az ügyel kapcsolatban. Emellett kapcsolatban állunk a nemzeti hatóságokkal is, akiktől pedig a különösen védett területek kijelölésével kapcsolatos további információkat várunk és kérünk, valamint a gazdasági természetű projektekkel kapcsolatos információkat is szeretnénk kapni. Nyilvánvalóan odafigyelünk azokra az intézkedésekre, amelyek a jogból fakadnak, a különösen védett területeket szabályozó jogszabályok betartatását elkívánjuk érni. Ami a különösen védett területeket illeti, az aktív párbeszéd és a jogsértési eljárások következtében már értünk el eredményeket. 2011 májusában a Nemzeti Hatóság a védett területek hálózatát kibővítette Bulgáriában, és ezek a különlegesen védett területek immár elérik a 244 ezer hektárt. A területek kijelölése tehát a, szerintünk jól halad előre. Itt a nyugat-balkáni és a rodopi területre gondolok. További párbeszédre van szükség a nemzeti hatóságokkal májusban ülünk le velük legközelebb. Ami a Kelieki területet illeti, szeretném tájékoztatni a petíció benyújtóját, hogy hivatalos felszólítást küldtünk szeptemberben, 2011. szeptemberében a bolgár hatóságokhoz. Számos aggályt vetettünk fel, a Kaliakoszi különlegesen védett terület ki nem jelölése ellen tiltakoztunk, illetve a fejlesztési projektekkel kapcsolatban is kifejeztük aggodalmunkat. Januárban válaszoltak a bolgár hatóságok, ezt a választ elemezzük most. Szeretném megnyugtatni a petíció benyújtóját és a képviselőket is, hogy az Európai Bizottság továbbra is odafigyel erre a témára, és mindent megtesz annak érdekében, hogy betartassa az Európai Unió szerződéseit, különös tekintettel a szerződés 258. cikkére. Hozzájárulunk majd ahhoz, hogy Bulgária gazdag természeti örökségét megmentsük. Köszönöm a bizottságnak. Miranda asszony kap szót. Creo que es justo, Presidenta, intervenir. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha már senki nem szól hozzá, akkor én szeretném elmondani, hogy mi támogatjuk ezt a petíciót. Úgy gondolom, hogy van alapja. És nagyon emlékeztet mindez arra, ami az én hazámban is történik. Nincsen elég kijelölt, védett terület, mind a kormányok, mind az Európai Bizottság látja, hogy megsértik a hatályos irányelveket, és a tagállamoknak valóban igazi védett területeket kellene kijelölniük. És nem büntetések révén kellene ezt elérni. Éppen ezért támogatjuk a petíciót. A hiányzó terület kijelöléseket a bolgár kormánynak korrigálnia kell, és hiányzik az ellenőrzés is, ez sem elég, elégséges, és ezáltal az érintett fajok elveszítik életterüket. Éppen ezért támogatjuk, hogy ez a petíció még ne záruljon le, és mire ők készüljön szakvélemény. Köszönöm akkor ennek a vitának a fényében eh, a petíciót nyitva hagyjuk. Az Európai Bizottsággal együttműködve ez a bizottság eh, figyelemmel kíséri majd ezt a témát. Eh, az 1044 per 2011-es petíció következik, a Sway petíciója, amely a Fóka termékekkel kapcsolatos kereskedelemről szól. A petíció benyújtója itt van a teremben, és PowerPoint bemutatót fog tartani, egy kis időt adunk neki, hogy előkészüljön. Um, Köszönöm szépen. A Human Society International szervezet és az immáron 20 ezer polgár nevében, aki Európa szerte aláírta a petíciót, szeretném megköszönni a az elnök asszonynak a lehetőséget, hogy beszélhetek itt a szakbizottság előtt. A az átfogó gazdaság és kereskedelmi megállapodás, a CETA megállapodásról szóló ügyről és a foka termékekről. 2009 májusában az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta a termékek tilalmára vonatkozó jogszabályt, több évtizednyi politikai és nyilvánosság előtt folytatott vita előtt vitát követően a fókatermékekről és a kegyetlen eljárásról, amelyek során előállítják ezeket a termékeket. Egy rövid filmet, felvételt mutatnék be arról, hogy miért is tiltották be ezeket a termékeket. Egy kis technikai segítségre lenne szükségem. Asszisztencia technika. Hold A kis technikai segítségre lenne szüksége a petíció benyújtójának. Um, most már működni fog. Egy rövid felvételt szeretnék megmutatni önöknek a múlt évi fókavadászatról. Kanada azt állítja, hogy humánus és jól szervezett, jól szabályozott vadászatról van szó. A tavalyi kanadai fóka vadászatról láthatunk felvételt. Ez nem csak azt mutatja, hogy a kanadai szabályok képtelenek az ipari célú, tehát kommerciális fókavadászatot szabályozni, hanem azt is láthatjuk, hogy Kanada nem gondoskodik a végre a betartásról, végrehajtásról. Azt láthatjuk, hogy élő fókakölyköket horgókra, kampókra akasztanak fel, és így húzzák őket végig a jégen, egészen a hajókig. Sok esetben a vadász hajókon még életben lévő fókakölykök nagymértékben szenvednek, és több esetben a nyílt vizen lövik le a fókákat. Mindez borzasztó, nagyon felkavaró, de annak köszönhetően, hogy az EU-s piacot bezárták ezen termékek előtt, több ezer fóka megmenekült. Tavaly kevesebb, mint 38 ezer grönlandi fóka pusztult el. Ez egy alacsony szám, hogyha azt nézzük, hogy 5 évvel korábban 350 ezer fóka pusztult el. Tehát az EU tilalomnak köszönhetően nagymértékben csökkent a vadászott fókák száma, sőt, tavaly Oroszország is betiltotta a fókabunda kereskedelmet, ezáltal egy további fontos piaca zárult be gyakorlatilag ennek az ágazatnak. Kanadában lassan már kételkedni kezdenek abban, hogy egyáltalán találnak-e felvevő piacot a fóka bundájának enyhén fogalmazunk, hogyha azt mondjuk, hogy Kanadának nem tetszett az EU szabályozás. Néhány hónap után egyeztető tanács létrehozását kérték a WTO-tól 2011. februárjában, azt állítva, hogy az EU szabályozás nem összeegyeztethető a WTO szabályokkal, és hogy vissza kell állítani a fóka kereskedelem lehetőségét az EU-s piacokon. Mi eh, petíció benyújtók úgy gondoljuk, hogy ez közvetlen támadás az EU-s polgárok eh, morális értékei, erkölcsi értékei ellen és az európai demokratikus eljárásokkal szemben. Semmi kétség nincs afelől, hogy az Európai Bizottság eh, jogi szolgálata megvédi majd az EU-s szabályozást. Ugyanakkor azonban mi, EU-s polgárok, nagyon aggasztónak találjuk, hogy az Európai Bizottság jelenleg egy szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal a kanadai kormányjal, anélkül, hogy előfeltételül szabná Kanada számára, hogy vonja vissza a keresetét a WTO-nál. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen megállapodásról tárgyaljanak, miközben Kanada mindent megtesz annak érdekében, hogy alássa az EU azon jogát, hogy demokratikusan megállapítsa, hogy milyen termékekkel akar kereskedni a saját területén, mindezt a saját erkölcsi ítélete vagy megítélése alapján. Örülünk annak a parlamenti állásfoglalásnak, amely az EU-Kanada kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozott. Ugyanakkor azonban, ugyanis ez említés tesz a WTO ügyről, Ugyanakkor azonban a fóka ügy továbbra is egy olyan kényes kérdés, amely fölött tulajdonképpen mindenki szemet huny, senki sem akar foglalkozni vele. Éppen ez az oka annak, hogy ezzel a petícióval azt szeretnénk kérni az Európai Parlamenttől, hogy mindenképpen védje meg a saját jogszabályait, és ne támogassa azt a CETA megállapodást. A CETA megállapodást mindaddig, amíg Kanada nem vonja vissza a keresetét a WTO előtt. Fontos látnunk azt is, hogy ez az egész ügy a parlament hitelességéről is szól az európai polgárok szemében, ugyanis hogyha a parlament nem tud kiállni a saját jogszabályai mellett, akkor az egyszerű polgárok, azok a polgárok is, akik aláírták ezt a petíciót, nem fognak többé bízni a politikai folyamatokban, a jogalkotásban. Hogyan bízunk a parlamentben, hogy a parlament a saját jogszabályait nem védi meg, és ehelyett mindenféle feltétel nélkül beleegyezik egy olyan kereskedelmi megállapodásba, amely aláássa erkölcsi értékeinket. A Lisszaboni szerződés lehetőséget kínál a parlament számára, hogy a saját jogszabályom mellett kiálljon. Mi ezt kérjük a parlamenttől. Köszönöm szépen. Ezt a Köszönöm ezt a bemutatót, illetve ezt a kis előadást, és most az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Uh, köszönöm, elnök asszony, köszönöm a petíció benyújtójának az előadást. Nagyon eh, jól mondta, Kanada a eh, WTO-nál megtámadta az európai fókatermékre, eh, fókatermék importra vonatkozó tilalmat és Norvégia is részt vesz most ebbe a folyamatban. Van egy panel, amely meg, megvizsgálja most Norvégia és Kanada által benyújtott ügyet. A bizottság úgy gondolja, hogy a tilalom teljes mértékben megfelel a WTO szabályainak, tehát nem protekcionista egyszerűen az Európai Unió polgárainak aggodalmaira válaszul, megtiltja Kanadából, Norvégiából vagy bárhonnan beszállítandó fóka termékekkel való kereskedést. A bizottság meg fogja védeni az, a tárgyalásokon, amelyek Genfben folynak majd le, meg fogja védeni az Európai Unió álláspontját. Ami azt illeti, hogy a Kanadával folytatott tárgyalási megállapodások hogy függenek össze ezzel a tilalom megtámadással, ezeket nem kell összekötni, nem lenne ez az európai, nem szolgálna az Európai Unió érdekeit. Mindenkinek joga van föl panaszt hogyha a WTO szabályait nem tartják meg. A kanadai megtámadás tehát a Kanadának a, a WTO-nál való panasztétele is tulajdonképpen jogos, azt ők megtehetik, még akkor is, hogyha az Európai Unió úgy véli, hogy, hogy az Európai Unió teljes mértékben megfelel a WTO által felállított szabályoknak. Hogyha mégse tenné meg ezt, akkor vagy akkor ennek különböző szankciós következményei lennének. Az Európai Unió is folyamatosan alkalmaz ezt a mechanizmust, de az Európai Unió nem fogja megtenni a szankció, nem fogja elindítani a szankciót, mielőtt még az összes többi lehetőséget ki nem meríti. Tehát a vitarendezésnek különböző fórumait mindenképpen meg kell keresni, és meg kell próbálni meg megtalálni a megoldást. Hogyha mégis úgy adódik, hogy Kanada az Európai Unió ellen fordul, akkor az fenyegeti a Kanada és Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás tényét. Kanadának és az Európai Uniónak is el kellene kerülnie azt, hogy a kereskedelemről szóló megállapodás a fókatermékekkel való kereskedelem témájával összefolyjon mert ez a két félnek nem tenne jót. Mi nem fogjuk, mi nem fogjuk a fokatermékek megtiltását megszüntetni. Hogyha a megtámadás eredménnyel jár, akkor ez nagyon nagy gazdasági hátrányokkal járna. A fenntarthatás, ha viszont megszűnne ez az ellentét, akkor az mind a két fél számára nagyon nagy gazdasági előnyöket jelentene, nem, nem kevésbé a fenntartható környezet fejlődése szempontjából. Köszönöm, megköszönjük az Európai Bizottságnak ezt az előadást, és Taylor úr kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. A zöldek nevében szólalok fel. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tagja vagyok, és nagyon aggaszt, hogy a bizottság úgy tűnik tehetetlen, és nem képes a parlament kérésének eleget tenni. Az Európai Parlament elég világosan kifejezte aggodalmait 2009 májusában. Ezen felül több ízben is folyt vita a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban nem csak a fókákról, de a az olajhomokokról és egyebekről. Mi parlamentként nem fogjuk tudni támogatni ezt a CETA megállapodást, átfogó gazdaság és kereskedelmi megállapodást a jelenlegi tényállás szerint. A Kanada a WTO gyakorlatilag felhasználja az EU-val szembeni játszmában, úgy gondolom ez szégyenletes, és én szeretném, hogyha a bizottság mm, vagy adna egy igazi logikus magyarázatot, vagy pedig eleget tenne ami világosan kinyilvánított akaratunknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Skinner úr kap Köszönöm, elnök asszony. Többen foglalkoztunk területen kívüli kérdésekkel Kanadával, például amikor az azbest ügy, ügyet tárgyalt a WTO. Ez az első olyan szociális jellegű jogszabály, amit a WTO átengedett, tehát meghagyott hatályban. És ez egy olyan ügy volt, amely nagyon sok ember életét befolyásolta ezen a bolygón. Ugyanígy azt gondolom, hogy a Kanadának is és az Európai Bizottságnak is el kell fogadnia azt, hogy a fókák lemészárlása nagyon sok ezer embert aggaszt, és nem akarnak ilyen fókabundát felhasználni. Én is és sokan mások az Európai Unióban azt reméljük, hogy az Európai Unió eh, igazgatása eh, az Európai Parlament által kifejezett igényeket figyelembe veszi. Tudom, hogy már volt ilyen teszt a WTO-n belül, kis gerinc kell ehhez a dologhoz. Nem szabad már is rugalmasságot mutatni, mert akkor azt a következtetést vonnák le, hogy a parlament akarata valamilyen módon alágyűrhető lenne. Vannak jogi érvek, de természetesen humánus érveket is alkalmaznunk kell. Én nem jogi végzettségű vagyok, de hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottságtól hallattunk már olyasmit, hogy valamit nem lehet megcsinálni a WTO-nál, és aztán meg lehetett.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 Szerintem ezt a petíciót nyitva hagyjuk. Azt javaslom, hogy küldjünk a kereskedelemért felelős európai biztosnak egy levelet ebben az ügyben. Senki más nem kér szót. Akkor Miranda asszony mégis jelentkezett az utolsó utáni pillanatban. <laughs> Kérjek? Elnézést kérek, hogyha untatom önöket. A frakciónknak frakciónk szeretné tudni, hogy a 37-es petícióról tudnánk-e beszélni, amelyet eredetileg meg kellett volna vizsgálnunk a bizottság válaszából kiindulva, annak alapján, elnök asszony. Ezt a témát napirendre tűzhetjük? Am luat cunoștință de cererea dumneavoastră, doamna Miranda. Köszönöm, feljegyeztük ezt a kérést. A titkárság kapott egy kérést arra vonatkozóan, hogy hagyjuk nyitva a 33-as és 37-es pontra vonatkozó napirendi pont alatt felsorolt petíciókat. Nem tudom, a B-listán levő petíciók közül valamelyiket a kollégák szeretnék -e nyitva tartani, nem, akkor megköszönöm a részvételt, és emlékeztetem önöket, hogy április 24-én lesz a következő petíciós bizottsági ülés. Köszönöm.